So, liebe Kollegen. Tehát, kedves kollégák, kérem, foglalják el a helyüket. Wir werden jetzt gleich. Mindjárt el is kezdjük a mai munkát. Good Rendben, kedves kollégák, ezzel megnyitom a mai szakbizottsági ülésünket. És rá is térnék az első pontra. A napi rendet megkapták, egy módosítást javasolnék. A nyolcas napirendi pont az EU-Tunézia közötti szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó pontot halasszuk el. És ami a tízes pontot illeti, a szobeli választ igénylő kérdés megvitatása EU Nyugat-Afrika gazdasági partnerségi megállapodást ezzel kapcsolatban szavazzunk is, ne csak megvitassuk. Van-e ezzel kapcsolatban ellenszavazat, elemetés? Ha nincs, akkor a napi rendet ilyen módosított formában elfogadottnak tekinthetjük, és akkor térjünk rá a második napi rendi pontra. jegyzőkönyv. Általában az a szokásos, hogy az ülés végéig nem kérik a jegyzőkönyv módosítását, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Nézzük a harmadik napi rendi pontot, az elnök közleményei. Itt is csak arra már ismert információra hagyatkoznék, hogy az interneten követni lehet a mai ülést, Lisszabon, Tallinn, Helsinki, Prága, Helsinki között mindenki megnézheti az interneten ezt az ülést. Körülbelül 300-an szokták követni ezt az ülést. itt van a levélváltásról szóló lista, ha valaki kéri, akkor forduljon a titkársághoz, és térjünk rá a negyedik pontra. ez tulajdonképpen az ok, hogy ma korábban kezdünk, mégpedig az, hogy Malmström biztos asszony jött el hozzánk, egyenesen Davosból érkezett, Davosban a Nairobi kérdést vitatták meg, December 15-19-e között került sor erre a találkozóra, és mivel a feltételek nem voltak annyira jó, ennek ellenére végül is sikerült egy megállapodásról, megállapod, megállapodásról beszélni a legkevésbé fejlett országok esetében a támogatásokkal kapcsolatban, és maga a folyamat pozitívnak mondható azok, akik azt mondták, hogy a VTO halott, azoknak nem volt igazuk. Ez egy jó fejlemény tehát. De most nem szeretnék a tárgyalásokról beszámolni, mert biztos hogy fogok erről beszámolni, tessék. Um, honorable members, happy new year to you. Köszönöm szépen, tisztelt tagok, boldog új évet kívánok mindenkinek. Igen, amikor karácsony előtt ugyanebben a teremben találkoztunk, akkor elég sivár üzenetet közvetíthettem, mert úgy éreztük, hogy lehet, hogy Nairobi-nak nem lesz semmiféle eredménye, is. Nairobi-ban az első két napon is nagyon nagy volt a bizonytalanság, és nagyon sokan már a VTO nekrológiát ír, írták meg. De el kell mondanom, hogy annak ellenére, hogy milyenek voltak ezek a feltételek, és hogy a tárgyalási eljárás is elég kaotikus volt, sikerült egy fordulópontot elérni a VTO kapcsán. Megállapodtunk, és bebizonyítottuk, hogy a VTO él, és képes döntést hozni az elmúlt 20 évben. Ez volt az első megállapodás mezőgazdasági területen. Ez az unió számára jó, de a legkevésbé fejlett WTO országok számára is. Mert el, úgy érezték, hogy először foglalkoztak mezőgazdasági igényeikkel a Nairobi csomagban. Röviden elmondom, hogy miben egyeztünk meg, és hogy a Davosban is mi hangzott el a miniszterek részéről. Az export versenyel kapcsolatban nagyon fontos üzletet kötöttünk meg, Tudjuk, hogy az uniós mezőgazdasági érdekek prioritást jelentenek a számunkra, és ezeket az érdekeket a bilaterális és multilaterális tárgyalásaink során mindig meg fogjuk védeni. December elején azt mondtam, hogy kiegyensúlyozott megközelítést szeretnénk elérni, nem csak az exporttámogatások kiküszöbölését, hanem azt is, hogy a különböző más kereskedelem torzító intézkedésekkel kapcsolatban is némi fegyelmet vigyünk a megállapodásba az ágazatunkat az export támogatások, melyeket más országok ítélnek meg, főleg a közvetlen szomszédaink, az érint bennünket, és a Nairobi megállapodás a meglévő programok végére pontot tesz. És ehhez kapcsolódik az exportfinanszírozással a ö, különböző vállalatokkal, valamint az élelmiszer támogatásokkal kapcsolatos nagyobb fegyelem is. Ez egyenlő feltételeket teremt majd. Elköteleztük magunkat amellett is, hogy a különböző biztonsággal kapcsolatos kérdések kapcsolatban leltárt jegyzéket készítünk. 2017-re szeretnénk megállapodni, és a különleges védzáradék mechanizmusról is. Mint ahogy már elmondtam, szimbolikus ez a megállapodás. Fontos volt bizonyítani, hogy fel tudunk mutatni eredményeket a WTO-ban, és hogy a WTO továbbra is a nemzetközi megállapodások színhelye kereskedelmi szempontból. Nagyon örültünk, hogy Afganisztán és egy másik ország új tagokká váltak. Ami pedig a miniszteri csomagot illeti Nairobit nem feledjük, mert az egyik több oldalú megállapodást is így sikerült letárgyalni. A globális kereskedelem 10%-át fedjük le, itt az ITA-ról van szó. Az IT ágazatunknak a nagy piacokhoz hozzáférése lesz, és ez nagyon fontos, főleg a kis vállalatok és az induló vállalkozások, startupok számára, mert könnyebben hozzáférhetnek néhány ö, technikai részlethez. Most arról kell gondoskodnunk, hogy az AIT-t júliusra ratifikálni tudjuk. Remélhetőleg ez sikerül is az európai összefogással. Elnök úrral néhány perc ezelőtt erről beszéltem. Nairobiban a végső tárgyalások során az Európai Unió nagyon fontos átilaló szerepet töltött be a folyamatban, én is ott voltam. 26 óráig Hogan biztossal együtt Folyamatosan tárgyaltunk, és sikerült hidakat építenünk. És azt kérjük önöktől is, hogy önök szintén így járjanak el az állásfoglalásaikban, és hogy támogassanak bennünket. Mi lesz most? Természetesen tudomásul vettük a Nairobi megállapodásban, hogy azért a nézetek eltérnek. Vannak olyanok, akik a Doha mandátumot szeretnék megerősíteni, mások úgy gondolják, hogy új megközelítésekre van szükség, új kérdésekre kellene kiterjeszteni a tárgyalásokat. A Dohával kapcsolatos vita, hogy ez élő vagy holt helyzet, ez mindegy, nem annyira érdekes, mert a Doha menetrendel kapcsolatban eredményeket mutattunk fel, persze tudja mindenki, hogy még van munka, és folytatjuk is az ezzel kapcsolatos munkát, tehát van erre menetrend. De új megközelítések kenni is dolgoznunk kell. Oda kell figyelnünk a globális gazdaság igényeire. A kereskedelem az egyik eszköz arra, hogy a globális gazdaságot erősítsük, fellendítsük, és örömömre szolgált, hogy Davosban több mint 30 miniszterrel tárgyaljak Nairobi utáni környezetben. Mindenki örült annak, hogy milyen eredményeket értünk el, és azt mondták, hogy ragadjuk meg a lendületet. Persze most nem lehet vadonatúj gondolatokkal előállni, de egyhangúan vélekedtünk három kérdésben. Az egyik az, hogy hajtsuk végre azt, amit Nai Robiban, ez a hitelesség miatt fontos. Másodszorban gondoskodni kell arról is, hogy a felmaradó kérdéses ügyekben, melyek a Nairobi nyilatkozatban szerepelnek, dolgozunk tovább, és harmadsorban, hogy megtaláljuk annak a módját, hogy új kérdésekről is beszéljünk, ez ne beszéljeztesse a multilaterális a rendszerünket. Globális kontextusban is tárgyalnunk kell. Ha erre mindenki kész, akkor kisebb körben kezdjük ezt a munkát, és aztán ezt kibővítjük átlátható módon, természetesen gondoskodva arról, hogy a kevésbé fejlett országok igényeit mindig figyelembe vegyük. Ez nem veszélyezteti a zajló tárgyalásokat. És, de hát emellett mindig lehet új kérdésekről is beszélni. Lesz majd júliusban, Párizsban egy OECD találkozó, júliusban G20-szak Sánkhájban az elnökség széles körben szeretne vendégeket hívni, és akkor majd ott is beszélhetünk erről nagyon konstruktívan. De most egy kis időre van szükség, hogy elgondolkozzunk a helyzeten, és hogy mindannyiukkal megbeszéljük azt, hogy hogyan lehetne a lendületet felhasználva további eredményeket elérni a WTO-ban. Köszönöm szépen a parlament delegációjának, mely eljött Nairobiba, köszönöm az önök által elvégzett munkát. Ez egy folyamat kezdete, és állok elébe az önöke való együttműködésnek. Köszönöm szépen, egy, elnök úr. Oh, no. Köszönöm szépen. Első hozzászólónk Winkler úr és szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy negyed négyig van időnk. Úgyhogy rövid kérdéseket tegyenek föl, azt kérem, és rövidek legyenek a válaszok is. Winkler úr, köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, köszönöm biztos asszony, mindenkinek én is boldog új évet kívánok, és remélem, hogy jó lesz az együttműködés önnel és a kollégáival. Nairobival kapcsolatban két gondolatot szeretnék megosztani mindenkivel, illetve egy kérdésem is lenne. Igen, én is fontosnak tartom hogy az Európai Bizottság, mint a tagállamok és az Európai Unió nevében a tárgyaló partner megfelelő egyensúlyt találjon. Néhány téma, dohai csomaggal kapcsolatos téma továbbitelében, de fontosnak tartom azt is, hogy megtalálják a lehetőséget arra, hogy új témákról is beszéljünk. Ha nem tárgyalunk újabb témákról, akkor véleményem szerint néhány lehetőség elvész az Európai Unió számára. Továbbá úgy gondolom, hogyha egyetemű volt a Nairobi üzenet, hogy a VTO él és jól tud dolgozni, akkor is kétségtelen az, hogy az Európai Uniónak, nekünk továbbra is azon kell dolgoznunk, hogy a bilaterális agendát intenzifikáljuk. Ez a két kérdés nem áll ellentmondásban egymással. Fontos tárgyalások vannak folyamatban. A bizottság programjában is a következő időszakra vonatkozóan szerepelnek ezek a szándékok, új bilaterális tárgyalások megnyitása. Kérdés. Lát-e ön ellentmondást a Davoszi tárgyalások alapján, a Nairobi találkozó után? Persze nagyon kevés idő telt el azóta, és ünnepek voltak, de a Nairobi-t követő feladatok, akciók ellentmondásban állnak-e az Európai Unió bilaterális agendájával. Én remélem, hogy nem, de szeretném tudni erről a véleményét. Végül úgy gondolom, hogy az, hogy az Európai Parlamenti delegáció is ott volt, ez egy fontos tény. Amikor a WTO parlamenti dimenziójáról beszélünk, akkor jó lenne, hogyha a bizottság is támogatná a WTO parlamenti dimenzióját. Ez az egyik lehetséges út lenne a jövő számára. Köszönöm, Ima. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni, és különösen a biztos asszonynak, és köszönöm, hogy intenzív munkát végzett a miniszteri találkozón. Véleményem szerint a siker egyik oka és az egyik siker, hogy a mezőgazdasági export támogatásokat föl lehet számolni de természetesen jobban hangsúlyozni kellene a technológiai megállapodás kérdését is, ez is rendkívül fontos. Föl kell ismerjük az, hogy ez milyen előnyt tud jelenteni az állampolgárok számára a Nairobi-t követő időszakkal kapcsolatban. A következő a kérdésem mik a bizottság prioritásai a nairobi követő időszakra vonatkozóan, hogyan lehet multilaterális megállapodásokat struktúrálni úgy, hogy ezek lehetővé tegyék a nagyon nehéz egyensúlyok föntartását, illetve kialakítását. Ha nem lenne megállapodás, az mindenki számára katasztrofális lenne. Ha kevés előrelépés történt a fejlesztés területén, az a, annak nagyon sok oka van, és ezek a másik fejezetekben is megkeresendők ezek az okok. Például a digitális gazdaság, az elektronikus kereskedelem, ez a mi életünknek már a napi részese, és biztos, hogy itt ezen a területen növekedést fogunk tapasztalni, ezért ezen a területen kellene, hogy dolgozzunk, hogy folytassuk a tárgyalásokat ezekben a témákban, hiszen számunkra ez már napi valóság. Köszönöm. Szeretnék gratulálni, hogy milyen nagy erőfeszítéseket tett ebbe a témában úgy gondolom ugyanakkor, hogy én úgy gondolom, hogy ez egy elvesztegetett lehetőség volt, hiszen Afrikában került sor a találkozóra. Igen, a technológiai témákban lehet, hogy sikerült előrelépni, ez nagyon jó, a fogyasztók számára előnyös megállapodások születtek, ugyanakkor szerintem korlátozott eredményeket értek el a LCD országok esetében és a mezőgazdaság témája nagyon nehézkes. Hogyan tudjuk Dohát, Dohát inni, látva azt, hogy itt milyen problémák vannak? Ön is ott volt, én is ott voltam Nájrobi-ban. Miben áll a probléma, amikor a multilateralizmusról beszélünk? A tagállamok szintjéről merül föl ez a probléma? Nem fogadják el ezt koncepcióként? Vagy pedig nem igazán Bízunk a vto ban abban, hogy bármit el tud érni? Tehát amikor találkozókra kerül sor, akkor a globális kereskedelem aspektusából kellene tárgyalni ezeket a témákat. Még hárman kértek szót, Takula úr, Scholz és Büchner úr. Tisztelt biztos asszony! Köszönöm önnek, hogy időt szakít bizottságunkra, és tájékoztat minket a Nairobi miniszteri konferenciáról. Örülök annak is, hogy megállapodás született a Dohai fejlesztési napirend értelmében. Sokan nem remélték ezt indulásuk előtt, nem voltak még amikor leszálltunk, akkor sem pozíciós papírok készek. Mégis sikerült, és a nemzetközi kereskedelem olyan, hogy a fejlődő országok és a nagy gazdaságok közötti erőviszonyok szabályozása mindenkinek érdeke lett, és nem utolsó sorban az európai közvetítésnek köszönhetően. A tárgyalások, amelyek a Dohai forló után és Nairobi előtt történtek, persze előkészítették ezt a megegyezést. Az EU mindig is ellenezte a támogatások megszüntetését, de úgy tűnt itt most, hogy a vitás kérdéseket is sikerült újra elővenni, és többen eltértek korábbi makas álláspontjuktól, így kompromisszum születhetett. Ez a TTIP tárgyalások szempontjából sem mindegy. Egy másik fontos szempont, amelyről nem szabad elfeledkeznünk, az, hogy európai szempontból nem az EU az, amelynek a legnagyobb változtatásokat kell végrehajtania ahhoz, hogy az export támogatások rendszere változzék. A miniszteri konferenciának Afrikában való megrendezése szimbolikus volt, és ott tényleg sikerült a fejlődő és a fejlett gazdaságok egyenlőségét a tárgyalóasztalnál megteremteni. Nem könnyű ilyen világtalálkozókat szervezni, ez nem csak egy logisztikai kérdés, bár annak is hatalmas, hanem arra is oda kell figyelni, hogy az előzetes vélemények érettek legyenek, és Nairobi van, a szervező kiválóan találták ki azt is, hogy ki hol lakjon, és ki, hogy, és nem lehetett a szállodák között közlekedni, hogy nehogy titkos előzetes megegyezések szülessenek. Tehát a különleges körülmények végül is oda vezettek, hogy úgy néz ki, hogy sikerül javítani a rendszeren. Amikor a következő miniszteri konferenciát szervezik majd, akkor erre tekintettel kell lenni, hogy a biztos kiutazása előtt is tájékoztassa a parlamenti képviselőket. Ez ugyan most nem történt meg, de ezzel együtt pozitív nem csak az eredmény, hanem az eljárás is végül is. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony, hogy eljött hozzánk, és bemutatta saját szempontjából a helyzetet. Én nyílt leszek. Az Európai Unió állandóan felszólítja a felelős politikusok, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy csökkenjen az a nyomás, ami embereket hazájuk elhagyására kényszerít. Ennyit a migrációs kérdésről itt a Margón. És miközben a miniszteri találkozó eredményét vitatjuk meg, erre is oda kéne figyelni, hogy hogy hogyan lehet a külpolitikát, a diplomáciát, a kereskedelmi politikát annyira összhangba hozni, hogy végül a szegénységben élők, a háborús helyzetekben élők helyzete is ezáltal javulhasson. Ez kéne, hogy legyen az egyik mérési kritérium, a siker mérő ónya. Van itt eredmény, elismerem ezt, de nem eléggé világos, hogy mit is értünk el Nairobi-ban. Mert a Dohai fejlesztési kör gondolatait most továbbfejlesztették, és egyre több lehetősége lesz a multilaterális tárgyalásokban új fejezetek megnyitására a, a résztvevő államoknak, de valahogy ez továbbra sem kötelezettségük, és így az Európai Bizottság sem tudhat közvetlenül beleszólni. a folyamatba. Tehát akik azt mondják, hogy további parlamentarizációra van szükség a VTO folyamatban, azoknak azt is meg kell gondolniuk, hogy, hogy ezek különböző napi tervek. Köszönöm biztos asszony, hogy elfáradt hozzánk. kérdéseim a következők. A dohai fordulók csak tárgyalási fordulók voltak, ennek az időszaknak vége van. Most itt a cselekedetek fordulójáról van állítólag szó, és ez jó is lenne, ha így lenne, de sokan nem örülnek az eredménynek. Egyes olyan fejlődő országok különösen, a legszegényebbek közül, és az ő civil szervezeték, akik még így is kirekesztve érzik magukat. Nem látja annak kockázatát, hogy a egyes helyeken a lakosság többségével szembe menő irányokat kényszerítenek a helyi politikára. Bigi asszony, parancsoljon! Köszönöm, elnök úr, és én is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, hogy eljött hozzánk, hogy beszámoljon a miniszteri találkozón végzett munkáról. Úgy gondolom, hogy az elért politikai eredmény megfelelő az Egyesült Államok hozzáállásától függetlenül. A dohai kérdésekkel kapcsolatban nem vagyok különösebben optimista, hiszen a végső szöveg nem garantálja azt, sőt már látnak is, látszanak ennek a jelei, hogy több oldali regionális szívű megállapodások kezdenek születni, alakárt módon mindenki az igényei szerint mazsolázik. Azok a főbb témák, amik Nairobi előtt felmerültek, továbbra is függőben vannak például a fejlődő ország jelenlegi definícióját véleményem szerint alakítani kell, hiszen Kínát, Brazíliát, Indiát nem tekinthetjük ugyanolyan országnak, mint Kenyát. Az egyetlen kérdés, amit fel szeretnék tenni, már csak azért is, mert aktuális ez a téma, mit gondol ön, mi, mit hoz a jövő? Köszönöm. Thanks a lot. Yes. Köszönöm szépen. Takula úr megjegyzése az információ cserére, valamint a bizottság és a parlament véleménycserének a javítására vonatkozott. Még a parlament és a tanács között is volt szó arról, hogy erről javít, ezen javítanunk kell. Február közepén fogunk találkozni VTO-s tagállamok parlamenti képviselőivel. Mit javasol, miről beszéljünk majd februárban? Köszönök úr, hamarosan rátérek majd erre a kérdésre is. Először Winkler úr megjegyzésére térnék ki. Csak most jöttem vissza a Davosból. Davos egy védett kis világ, korlátozott számú résztvevővel, néhányan nagyobb befolyásosak, néhányan azt gondolják magukról, hogy befolyásosak. De a civil társadalom is jelentős mértékben képviseltette magát ott, és optimisták voltak mérsékelt módon, örültek annak, hogy a VTO eredményeket mutatott fel. Tudjuk, hogy nem értünk el mindent, amit szeretünk volna, de ez egy szerény megállapodás, de ezzel is bizonyítjuk, hogy a VTO továbbra is él. A globális piacok bizonytalanságai bizonyos mértékig kiküszöbölhetjük, egyesfajta megállapodással a WTO részéről. Az érdekelt felek hajlandóak velünk együttműködni, és senki sem látja, az ellentmondás a bilaterális és multilaterális megállapodások közötti ellentmondást. Tudnunk kell, hogy ami létezik, annak a WTO kerethez kell igazódnia teljes mértékben és emellett új szabályokat is kidolgozhatunk, ezeket aztán a multilaterális keretben is megvalósíthatjuk. Ezek a dolgok egymást megerősítik. Beszéltek a politikai vetületről, Takula úr és elnök úr is beszélt erről, nagyon fontos ez. Nem tudom, hogy hogyan fejleszünk ezt ki, de a, nagyon fontos, hogy a ö, tagállami képviselőkkel megbeszéljék majd ezt hogy beszéljenek. A tárgyalások során, mikor hajlottak, amikor elkezdődtek a tárgyalások, behívtak egy terembe, azt hittem, hogy 20 perc alatt vége lesz. Az USA, Brazília, Kína, India és az Afrikai Unió képviselői voltak abban a teremben, illetve az elnök, és azt hittem, hogy 20 perc alatt befejezzük a tárgyalást, 26 óráig tárgyaltunk. Ez de nekünk nem így kell eljárnunk, mert nagyon rosszul készítették elő a tárgyalásokat, tehát van még mi javítani. A következő miniszteri konferencia előtt, amelyre majd 2017 vége felé kerül sor, fel kell készülnünk erre. Tudjuk, persze a tanács sem örült annak, hogy az utolsó két napot hogy alakult. Amikor találkoznak majd a parlamenti képviselőkkel, beszéljék meg a parlamenti vetületet. Mi most meghallgatjuk a többieket. Megnézzük, hogy mit helyezhetünk napirendre. Most még túl korai lenne egy hónappal a tárgyalások után azt mondani, hogy ezt és ezt kell tenni. Vannak különböző kérdések, amelyekről tárgyalhatunk majd. Valaki beszélt a digitális kereskedelemről és az e-kereskedelemről. Ezek nyilván felkerülhetnek a napi rendőre. Mások a befektetéseket, helyi tartalmat, stb. emlegetik meghallgatjuk ezeket a gondolatokat, és megnézzük, hogy mi az, ami realista, hogyan ö, lehetne ténylegesen egy üzletet kovácsolni, megállapodást. Ha nem mindenki hajlandó ö, részt venni ebben, akkor is el kell kezdenünk a munkát. Hát az elkereskedelem is egy hatalmas terület, úgyhogy tudnunk kell pontosan, mit szeretnénk. Erre kell most összpontosítanunk, mert megkérdezték tőlem azt is, hogy mit kell most tennünk. Ezt tesszük. A jövőleti informális tanácsülésen is meg fogjuk ezt beszélni. És nagyon fontos az, hogy önök a nemzeti parlamentekkel találkozzanak. Makáti úr, egyetértek az, amit a mezőgazdaságról mondott, tehetünk volna többet is de ha nem lettünk volna Afrikában, akkor nem is tudtunk volna megállapodni, mert nagyon sok országra ott nehezedett a nyomás, hogy állapodjanak meg velünk. Ha Genfben lettünk volna, vagy Brüsszelben, nem állapodtunk volna meg. Persze ez még nem elegendő, előre kell lépnünk a dohai menetrend kapcsolatban, mert vannak itt kérdések, amelyek még megoldatlanok, mezőgazdasággal kapcsolatosak, különböző a public stockholding, és erre vonatkozóan Genfben, és politikai szinten is megoldást kell találnunk. Én nem látom azt, hogy szkeptikusan állnának hozzá a multilateralizmushoz, persze néhányan elkötelezettebbek, mint mások, de 164 taggal elég nehéz megállapodni és előrelépni. A WTO-nak persze ez az erőssége is abban az esetben, ha megszületik a megállapodás. Ezen kell dolgoznunk. Új megközelítéseket kell találnunk, hogy bizonyos szinteken, bizonyos kérdésekben el lehessen kezdeni a munkát, hogy egy kisebb körben kezdjük, és aztán ezt kiterjeszthetjük multilaterális szintre is. Schulz úr, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a kereskedelem nagyon fontos szerepet tölt be. A fejlesztési menetrendben persze ez nem old meg minden kérdést, de az intelligens és koherens fejlesztési politika, a politikai együttműködés és a kereskedelem hozzájárulhat ahhoz, hogy az embereknek kényszerüljenek arra, hogy elhagyják hazájukat gazdasági okokból kifolyólag. A stratégia kapcsán is elmondtam, hogy koherensebben kell eljárnunk az uniós eszközök tekintetében ezek felhasználása tekintetében. Nagyon sok ország Nairobiban azt mondta, hogy nem elégedett eléggé, de azért a mezőgazdasággal kapcsolatos megállapodás, a gyapotra vonatkozó megállapodás, főleg a gyapottól függő országok esetében egy előrelépés. Tehát inkább fejlesztési szemszögből sikerült előrelépnünk, és nem annyira Európai Uniós vagy Amerikai Egyesült Államok szempontjából. Begin asszony, az, hogy pontosan mi számít fejlődő országnak, Hát az országok maguk határozzák meg azt, hogy LDC-nek minősülnek, vagy pedig nem mindenki mondhatja magáról azt, hogy fejlődő ország, és akkor a legszegényebb országokkal ö, hasonlatos eljárásmódban részesül. De ez gond is. A gazdag országoknak pedig, és nem csak a gazdag országoknak, hanem a többieknek is felelősséget kell vállalniuk, nem mondja magára valaki azt, hogy szegény ország csak azért, hogy ki bújjon a felelősség alól. Ilyen tekintetben is együttműködésre van szükség. Ez az egyik olcs probléma, és egyelőre nem is látunk megoldást ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy sikerült ezekre a kérdésekre választ adni. Tudna-e a menetrendről is mondani valamit? Körülbelül hat hónapon belül megszületik majd a napi rend, ez mm, realista, és aztán a genfi nagykövetekben bízhatunk? Tényleg össze fognak egy ilyet állítani? Hát a dátumok tekintetében még nem állapodtunk meg. Azt mondtuk, hogy azonnal elkezdjük most a munkát, elkezdjük végrehajtani a megállapodást. Néhány szomszédos országunk esetében azt mondtuk, hogy fokozatosan ki kellene ö, vezetni ők, meg kellene szüntetni ők az exporttámogatásokat, például Norvégia, Svájc, stb. Azt is mondtuk, hogy a Genfi nagyköveteinknek fontatni kell a munkát, de hát nekik politikai iránymutatásra van szükségük. Már évek óta tart az útkeresés, de meg kell oldanunk a fennmaradó problémákat. Főtitkár úr azt mondta, hogy hallgassuk meg, jelen esetben én hallgassam meg a tagállamokat, beszéljek önökkel, legyen egy nagy konzultatív eseményünk a civil társadalommal is, azért, hogy tudjuk, hogy megtudjuk azt, hogy mi lehet az, melyik lehet az a kör, amely hajlandó az együttműködésre. Adódna egy alkalom Párizsban, júniusban, akkor, amikor az OECD ülésezik, sokan jelen lesznek majd, nem OECD tagok is jelen lesznek Párizsban, és ott van még a G20-ak július közepén megrendezendő ülése Sánkhájban. És említettem még, hogy a jövő héten lesz az informális miniszteri tanácsülés is. Így néznének ki az elkövetkező hónapok. Az elkövetkező hónapok jó idő, időpontot jelentenek arra, hogy meghallgassuk a többieket, és aztán ezt mind bevigyük a VTO-ba. De konkrét határidőnk nincsen. Nagyon szépen köszönöm, biztos asszony. Ez egy gyümölcsöző eredményes első beszélgetés volt erről a folyamatról, és természetesen tartjuk a kapcsolatot. Ja, liebe Kolleginnen Kollegen. Kedves kollégák! Térjünk rá a következő napirendi pontra, vagyis a holland elnökség bemutatkozására. Köszönöm, hogy Plumen asszony ellátogatott hozzánk. Ő nem csak hatékony kereskedelmi miniszter, hanem a nemzetközi együttműködés minisztere is, hogy sármia több területen is érvényesülhessen. A holland elnökség tehát már a Amsterdamban nagy rendezvényt tartott a gazdasági értékteremtő láncok témájában és a fair kereskedelmi rendszerek témájában, hogy mit érdemel szerintük a 21. század, úgyhogy ebből egy kis szakaszt, fél évet most együtt töltünk. Van néhány közös jogalkotási téma, amin dolgozunk, a, kénz, a kínzás elleni szabály például, vagy a CETA, a TTIP, vagy az afrikai országokkal kötendő partnerségi megállapodás, és persze Ukrajna, és általában véve az Európai Unió szomszédsági politikája különös tekintettel a migrációra. Tehát van bőven témánk, a WTO jövőjéről is lesz vita, amit megvitathatunk. Pluman asszony most először bevezetőt tart, utána a nyolc politikai frakció nyilvánulhat meg, pontosabban nyolcan a frakcióktól, ha még akar valaki kérdést föltenni, vagy felvetést tenni, akkor még most jelentkezzen gyorsan, mert hamarosan lezárom a listát, 45 percünk van az egész találkozásra. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim! Üdvözlök mindenkit! Nagyon örülök, hogy itt Európai Parlamentben egy nemzeti kormány minisztere számára, amikor az soros elnökséget az országa megkapja, ez egy kivételes lehetőség, hiszen így ilyenkor közvetlen kapcsolatba tudunk kerülni az Európai Parlamenttel, az Európai Parlamenti képviselőkkel, úgyhogy ahogy mondtam, nagy örömömre szolgál, hogy most itt lehetek önökkel, és beszélhetünk fontos témákról, a kereskedelem nem a tarifákról szól, és nem csak a vörös vonalakról, hanem a kereskedelem munkahelyet is jelent, növekedési lehetőséget jelent, innovációt is jelent, és azt is jelenti, azt is mutatja, hogy mi az Európai Unió hogyan kapcsolódunk más kereskedelmi blokkokhoz, illetve a világ más országaihoz, népeihez. nem csak a saját lehetőségeink növekedéséről szól a kereskedelem, hanem azt is jelenti, hogy együtt dolgozunk másokkal azért, hogy a világ egy jobb hely legyen. Ahogy Langen úr említette, nem csak kereskedelmi miniszter vagyok, hanem támogatási miniszter is. És most, amikor a értékláncok a világban összekapcsolják azt a bangladesi anyát, aki összevar egy polót, és ezt összeköti egy amsterdami anyával, ahol én lakom, aki megveszi a gyerekének ezt a pólót, ez még inkább mutatja, hogy mennyire sokoldalú kell, hogy legyen a megközelítésünk. Hollandia, amikor átvette az elnökséget, hát úgy fogalmaznék, hogy nagy kihívásokkal teli időszakot él az EU ebben a fázisban. És emiatt még fontosabb, hogy együtt dolgozzunk, az EU szintjén. Extremizmust említeném, a korábbiakban nem látott módon növekszik a bevándorlás, komplex és sérülékeny a helyzet nagyon sok határunkon. Ilyen időszakban én azt mondom, hogy szükségünk van önökre, az Európai Parlamentre, mint partnerre, azért, hogy biztosítani tudjuk, hogy Európa a polgárait szolgálja és kitartson értékei mellett. Aktív elnökség leszünk. Gondolom nem is vártak mást. Pragmatikusak is leszünk, és sokan így ismernek minket pragmatikus emberekként. Kézzelfogható eredményeket akarunk elérni az említett területeken ebben a hat hónapban, és azon a területen is konkrétan, amiről ma beszélünk, a kereskedelem területén. Az elnökség a lényeges kérdésekre fog koncentrálni, a társadalmak összekapcsolására, és aktívan kívánjuk bevonni az európai embereket, természetesen a nem szervezeteket, a vállalkozásokat. Az átláthatóság elve rendkívül fontos lesz számunkra, úgyhogy kérem ezt tartsák fejben a következő fél évben. Az európai gazdaság növekszik, ez egy jó hír és ezzel kapcsolatban is úgy gondolom, hogy van közös feladatunk. Támogatnunk kell, fenn kell tartanunk ezt a pozitív trendet. Biztosítanunk kell azt, hogy a gazdasági növekedés befogadó növekedés legyen mindenki számára, az EU-ban ez legyen előnyös, és biztosítsuk azt, hogy ez a fenntartható fejlődés munkahelyet teremt a lehető legtöbb ember számára, és innovációt is a fenntartható fejlődés malmára tudjuk hajtani fontosabb befogadó gazdaság a KKV-k esetében, de a nagyvállalkozások esetében is. A polgáraink is ezt várják, és a civil szervezetekre is szükségünk van. Egyértelmű. Legalábbis úgy gondolom, hogy itt egyértelmű, hogy a nemzetközi kereskedelem kulcsfontosságú összetevője a fenntartható, befogadó gazdasági növekedésnek. És ezért az elnökség számára meghatározott prioritások alapján úgy gondolom, hogy fontos, hogy erről a témáról ma itt beszélünk. A kereskedelem szempontjából négy prioritásunk van. Az EU kereskedelem és a támogatási politika integrálása a fenntarthatóság érdekében. Lange úr már említette, hogy volt decemberben egy konferenciánk, és majd erről később részletesen szeretnék beszámolni. Második prioritásunk a Nairobit követő vitában az előrelépés, és tudom, hogy a Malmström biztos asszonyjal most erről a témáról beszéltek, ugye ő tárgyalt a nevünkben. A Nairobi utáni időszak azért is fontos, mert nem csak arról kell majd beszélnünk, hogy ami Nairobiban és Baliban eldőlt, azt teljesítsük, végrehajtsuk, hanem itt beszélnünk kell majd a WTO jövőbeli szerepéről is. A harmadik prioritásunk hogy támogassuk a folyó bilaterális tárgyalásokat, különösen koncentrálva a TTIP-re, Japánra és a gazdasági partnerségi megállapodásokra Afrika különböző régióiban. A negyedik prioritás, ami nem az utolsó, egyáltalán nem az utolsó, és tudom, hogy nagyon sokan foglalkoznak aktívan ezzel a témával, ezzel a két jogalkotási vitával. Az egyik a kízás elleni, a másik pedig a konfliktusos ásványokkal kapcsolatos rendelet. A mindegyik prioritásról szeretnék néhány szót szólni, csak néhányat, mert valójában nagyon érdekel, hogy milyen kérdéseik és megjegyzéseik vannak. Fentadható globális értéklánc. Nagyon fontos ez az EU számára, hiszen ez ösztönzi a fenntartható gazdasági növekedést. az EON belül sokan, de az EON kívül is sokan a globális értéklánc mentén összekapcsolódnak. Az EU-nak megvan az a lehetősége, és megvannak az eszközei is ahhoz, hogy ez mindenki számára előnyös lehessen. A világ legnagyobb piaca 500 millió fogyasztó. Ez egy bizonyos tárgyalási erőt biztosít, alkupozíciót, és ez közvetlenül hat az emberekre az egész világon. December 7-én erről a témáról tartottunk egy konferenciát. Egy újabb informális találkozót is szervezek a kereskedelmi miniszterek és a támogatási miniszterek részvételében február 2-ára. Úgy gondolom, hogy ez az első ilyenfajta találkozó lesz a történelemben. Hogyha a jogalkotási dossziékat megnézzük a következő fél évre vonatkozóan, a kínzás elleni rendelet és a konfliktusos ásványok kérdése. Ebben is látszik, hogy mennyire összekapcsolódnak ezek a témák. A, ezzel a témával kapcsolatos eredmények a mi véleményünk szerint értékes hozzájárulást fognak biztosítani az Aid for Trade stratégiához, illetve a tanács globális fenntartható értéklánca kapcsolatos következtetéseihez, és természetesen az EU felelős üzleti viselkedéssel kapcsolatos akciótervéhez is hozzá fog járulni. Ezek a témák ugye Davosban is a múlt héten terítékre kerültek, ott ugye az üzleti világ képviselői ülnek asztalhoz, és remélem, hogy az EU előre tudja mozdítani ezt a kérdést. A második prioritás WTO Nairobit követően Hollandia mindig is nagyon aktív résztvevő volt a világkereskedelmi szervezetben. Természetesen a bizottságon keresztül történik a tárgyalás, de folyamatosan együtt fogunk működni ebben a témában a tizedik miniszteri konferencián Nairobi-ban. Úgy gondolom, hogy a mezőgazdaságban az export támogatás törlése az egyik legfontosabb eredmény, Nairobi-ban megszületett, és ez minden WTO tag számára előnyös, de különösen a legkevésbé fejlődött országok számára. És ha körülnézek ebben a teremben, ha arra gondolok, hogy milyen csoportokat képviselnek önök, tudom, hogy nagyon sokuk számára fontos ez a kérdés. Az informatikai termékek, az ITA, kereskedelme, az ITA megállapodás, több mint 200 IT termék liberalizálását sikerült elérni ezzel a megállapodással. Nem volt könnyű ezt elérni, és ez már egy nagyobbit követő vita témája volt. A tanácsi kollégákat meghívtam arra, hogy az informális február másodikai miniszteri ülés után egy informális vacsorán beszéljük meg ezt a kérdést. A WTO az, és az OECD képviselői is elfogadták a meghívásomat, és az UNCTAD képviselői is. Nagyon kíváncsi vagyok az önök véleményére. Tudom, hogy hosszas vitát folytattak, megbeszélést folytattak Malmström asszonyal erről a témáról, de remélem, hogy azért még néhány kérdés, néhány megjegyzés a számomra is fönnmaradt. Bilaterális megállapodások, ez ugye az elnökségünk harmadik prioritása. Különösen a TTIP-ra, a Japánnal folytatott tárgyalásokra és a gazdasági partnerségi megállapodásokra fogunk koncentrálni. A TTIP az egyik legfontosabb prioritása az elnökségünknek. A TTIP előnyös lesz hosszú távon a gazdaságunk számára, hozzájárul a növekedéshez, erősíti a versenyképességünket, plusz lehetőséget biztosít munkahelyteremtés területén, és általában a prosperitás szolgálja. A célunk az volt, és még most is az, hogy széles, átfogó kereskedelmi megállapodás szülessen, és ne csak a tarifákról szóljon, a kereskedelmi preferenciákról, hanem a nem tarifális akadályokról is. Szabályok felállítását is tartalmazza, ha úgy így is fogalmazhatok, hogy a mi értékeink és a mi eljárás, eljárásainkat és szabályainkat szeretnénk a megállapodásba átültetni, hogy ezek a legnagyobb kereskedelmi közösségek számára érvényesek legyenek, és így a világban szélesebb körben az állampolgárok számára érvényesek legyenek. Természetesen vannak aggályos kérdések. Ezekről a témákról a holland korma, ö, parlamentben is beszélünk, és tudom, hogy önök számára is néhány ilyen kérdés nagyon fontos. A befektetésvédelemről van itt szó elsősorban. A bizottságnak van egy új javaslata, egy befektetői bírósági rendszerre vonatkozóan. Gyakorlatilag a parlament nagyon fontos és erős véleményének köszönhető az, hogy erre sor fog kerülni, és természetesen Hollandia ezeket nagyon erősen támogatja a közegészségügyi, a biztonsági kérdések, a környezeti standardjaink, a munkaügyi standardjaink fontosak ebben a témában, és a T-tipet nem tudjuk sikeresen lezárni, hogyha ezek a standardok, ezek a normák nem elfogadottak. az átláthatóságon is dolgozni fogunk. Ez is egy olyan téma, ami a parlament számára mindig is fontos volt, és szeretnék ebben a témában is köszönetet mondani mindazért, amit ezzel a témával kapcsolatban elmondtak. Az elnökség az önök oldalán áll. Japán. Fontos, hogy előre mozdítsuk a tárgyalásokat. Nem csak balra, hanem jobbra is kell tekintenünk. Japán a harmadik legnagyobb gazdaság Bízom abban, hogy a tárgyalásokat folytatni tudjuk, és megállapodás fog születni még idén. a tanács elnöksége, és általában az EU föl van arra készül, hogy ambiciózusak legyünk, de hát szükség van arra természetesen, hogy Japán is reális megállapodás mellett álljon ki. A gazdasági partnerségi megállapodásokkal kapcsolatban. Fontos számunkra, hogy néhány megállapodást már idén évelején alá tudjunk írni, konkrétan Dél- és Kelet-Afrikáról van szó. Ezekkel a régiókkal készen állunk az együttműködésre, hogy a végrehajtást is tudjuk támogatni. Természetesen támogatunk minden olyan erőfeszítést, amely a gazdasági partnerségi megállapodáshoz tud vezetni Nyugat-Afrikával. Az átláthatóságot már említettem. Véleményem szerint az átláthatóság azt jelenti, hogy hozzáférhetőek a dokumentumok a parlamenti képviselők számára Brüsszelben, a nemzeti parlamentekben is, és ez többet is kell, hogy jelentsen véleményem szerint. A kereskedelmi nyelvet kéne demisztifikálni. Sokszor mi, akik itt ülünk a teremben, mi értjük ezt a zsargont, és a holland parlamentben ez már működik egyébként, hogy a vitáinkat olyan nyelvezeten folytatjuk, ami mindenki számára, minden érdekelt fél számára érthető. Az elnökség nagyon jelentős, komoly erőfeszítéseket fog tenni azért, hogy ne csak a zsargont használja, hanem olyan nyelvezetet, amit minden európai polgár megért. Remélem, hogy mellém állnak ebben próbáljuk meg a következő fél évben ezt, hogy demisztifikáljuk a kereskedelmi nyelvezetet. Egyetemen fogalmazunk, hiszen az európai polgárok számára a kereskedelem mindenképpen előnyös. A jogalkotási dossziék ugye a negyedik prioritásunkat képezik, a kínzás elleni rendelet, bizonyos lefejezésre, kínzásra, más kegyetlen eljárásra, büntetésre felhasználó eszközök kereskedelméről már folyik a tárgyalás. Hálásak vagyunk a luxemburgi elnökségnek, hiszen meg tudták kezdeni ennek a témának a tárgyalását. Mi folytatni fogjuk ezt. Az egyetemi, hogy az Európai Parlament és a Tanács egyetért egy sor fontos kérdésben, például technikai támogatás kérdéseiben a rendelet tekintetében. Vannak olyan témák, amelyeket részletesebben még meg kell beszélnünk. Mi az elnökség részéről úgy gondoljuk, hogy a mi feladatunk, hogy a lehető legtöbb erőfeszítést megtegyük azért, hogy kompromisszumos megállapodásra jussunk, és várom, hogy együtt keressük és találjuk meg ezeket a kompromisszumos megoldásokat. Én bízom abban, hogy ebben sikeresek leszünk. Nagyon fontos ez a rendelet Szeretnék köszönetet mondani az önök által végzett munkáért, együtt fogunk dolgozni ebben. A második ilyen téma a konfliktusos ásványok rendelete, hiszen az egész világban nagyon sokan nem tudják hallatni a hangjukat, úgy, mint mi itt a parlamentben és elnökség részéről is, úgyhogy szerintem fontos az, hogy meghallgassuk azokat az embereket is, akik nem tudnak közvetlenül a vitáinkban részt venni. A három oda egyeztetés nem lesz könnyű, de bízom az összes partnerben, a tanács, az Európai Parlament résztvevőiben is, és bízom abban, hogy le tudjuk zárni ezt a kérdést. Szeretném azt kérni, hogy dolgozunk együtt intenzíven, próbáljuk meg lezárni a, még a holland elnökség alatt. Nem azért, mert a holland elnökségről van szó, hanem azért, mert ez egy fontos téma, és amint lehet, döntés kell, hogy tudjunk hozni, hogy a, ne szenvedjenek az emberek. Kína piacgazdasági státusza, ez egy következő téma, amiről beszélnünk kell. A tanácsnak az elnökségünk alatt kell állásfoglalnia és a szlovák elnökség alatt kell majd a három oldal egyeztetést lefolytatniuk. A bizottság javaslatát figyelembe kell venni, úgy gondolom támogatni fognak minket, és egyet fognak érteni velünk. Mi ösztönözzük a bizottságot, hogy a javaslatot készítse el, tegye közzé. Azt reméljük, hogy egy hatástanulmányt is fognak készíteni és közzétenni, úgyhogy információk alapján tudjuk majd a vitát lefolytatni. A mi feladatunk az, hogy a lehető legsimábban tudjuk ezt a folyamatot levezényelni. Összegezve, köszönöm a lehetőséget, köszönöm a munkájukat, a korábbi munkájukat is eh, azokban a témákban, amelyeket említettem. Keményen fogunk dolgozni, a rendelkezésükre állunk, a tanács az Európai Unió állampolgárai rendelkezésére fogunk állni. a hét minden napján, nap 24 órájában, és szeretnék előre köszönetet mondani minden kérdésüket és megjegyzésekért. Köszönöm. Thanks a lot, minister. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Most a politikai frakciók következnek, ahogy ígértem. Kérdéseket lehet föltenni, megjegyzéseket megfogalmazni. Nyolcan, nyolc frakció van jelen a teremben. Ha még bárki meg akar szólalni, most jelezze gyorsan, és mindenki röviden beszéljen. Először Kaspari úrnak adok szót a néppárt részéről. Tisztelt miniszterasszony, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Mindig szkeptikus vagyok, amikor egy elnökség túl sok prioritást fogalmaz meg. Egy kicsit most is ez a benyomásom. Annyi prioritása van a holland elnökségnek, hogy ez biztos, hogy nem lehet mindet megvalósítani. Ha mindent akarnak, akkor nagyon könnyen oda jutnak, hogy semmit nem valósítanak meg. Ön felsorolta nekünk ezeket a problémákat, de mégis maradt olyasmi, amit meg én soroltam volna föl ön helyett, ugyanis nem hallottuk azt, hogy a Kanadával történő megegyezés hol tart, állítólag előre haradtak a tárgyalások, ugye, sőt, hát tulajdonképpen lezárultak, csak a ratifikáció várat magára, és állítólag az viszont nagyon. Aztán jogalkotásról is beszélt, Kína piacgazdaság státuszáról, de nem hallottam ennek kapcsán, hogy a PDI reformról mit gondol. Szerintem nagyon problémás Kína piacgazdaságként való kezelése. A tanácsban ugye meg is van ennek a megfelelő ellenzéke. Kíváncsi vagyok, hogy a prioritások között tudnak-e majd rugalmasan eljárni. A tíz megalapodás is nagyon fontos lenne nekünk, ezt nem hallottuk a prioritások között. Az Afrikával való együttműködésben vonatkozásában, amit elmondott, azzal egyetértek, és hálás vagyok, és hálás lennék, különösen, hogyha a földközi tenger országaival minél gyorsabban tagállamaink, parlamenteink megállapodnának, és a tanács is végre megadná a zöld utat, hogy ne csak beszéljünk a migránsok otthontartásáról, hanem segítsük is azt gazdasági együttműködéssel, fellendítéssel. A következő fél év során ez szerintem a prioritás, de ha ezt nem tekinti annak, akkor is kérem, hogy válaszoljon ezekre a felvetésre, és felvetésekre, és arra, hogy esetleg ezek közül valamit sajátjának tekinte a holland elnökség. David parancsolj. Ami a prioritásokat illeti, a gondot ásványi anyagok, a konfliktus övezetekből származó ásványkincsek témájában, és az átláthatóság témájában tudjuk, hogy számos megalapodás vonatkozik már ezekre a témákra, de a tagállamaink mégsem lépnek ígéretük szerint. A tanácsnak kéne őket erre mondjuk úgy, hogy ösztönöznie, mert hát ki adja jó példát, ha nem az Európai Unió. Daniel Kaspar is felvetette Kína piacgazdasági státuszát. 2001 óta tudjuk, hogy 2016-ban kerül majd elő ez a téma, és ezzel együtt azt láttuk, hogy az európai intézmények egyáltalán nem készültek erre a témára, ennek az átgondolására, és elfogadhatatlan számomra az, hogy, hogy a bizottság még nem tett javaslatot a tanács felé ebben a témában. Minimum június előtt ebben lépni kellene, ez elfogadhatatlan az a halogatás, de Danielnek igaza van, hogyha padhelyzetet el akarjuk kerülni, akkor leginkább cselekvéssel lehet ezt, mégpedig ellenállással lehet ezt megakadályozni, mert a kereskedelmi védelmi eszközök reformjának elmaradása és közben Kínának a piac gazdaság státusz megadása óriási ellentmondás, és egyre gyorsabban haladunk a fal felé, amelybe majd bele fog ütközni, és mégsem fogjuk föl, hogy ez egy sürgősségi kérdés. Itt ez a három és fél milliós becslés, az emberek száma, akiket lefed ez a kereskedelmi védelmi szabályozás, ez jóskán alulbecsült szám, szeretnénk erről többet tudni. Köszönöm szépen. Most Emma McClarkinnak adok szót az ECR frakcióból. Köszönöm szépen, miniszter asszony, hogy ellátogatott hozzánk. Egyetértünk a holland elnökség programjával, prioritásaival, de hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ezekből. Annak örülünk, hogy a kereskedelmi stratégiáját az EU-nak markánsan meg akarja fogalmazni, és konstruktív nyitást tervez, részben a parlamentünk bevonásával is, illetve az ön által eddig, ön előtt lezárt vagy elkezdett fejezetek tovább tárgyalásával. Sajnos Szingapúr most kizáródott a folyamatból, de Kanada még játszik, úgyhogy ha mi is okosan lépünk föl, akkor ez megoldható lesz. Ami a konfliktusos övezetekből származó ásványkicsöket illeti, jövő héten lesz erről egy fontos döntés, és nem lesz könnyű megállapodni szerintem az ön hat, önök hat hónapja alatt, különösen hogy a, az önkéntestől most a kötelező irányba hat a bizottság javaslata, hogy fogják ezt majd lenyomni a felek torkán, és hogy gondolják, hogy ez hat hónap alatt megvalósítható, ez nagyon érdekelne. És akkor még nem is beszéltem Kína piaci gazdasági státuszáról, amint látja, itt óriási ellentétek vannak a tanácson belül is, de amint látja nálunk is, és őszintén szólva túl ambiciózusnak látom azt, hogy ezt hat hónap alatt megoldják. Az ALDE képviselőit hallgatjuk meg, angolul szeretnék beszélni, hogy mindenki értse, gondolom, hogy a holland miniszterasszonynak ez nem gond. Örülök, hogy pozitívan beszélt a kereskedelemmel rejlő lehetőségekről, és a szabály alapú rendszerről. Sajnos sem a tanácsban, sem általában Európában nem ez érvényesül még mindig. A kereskedelem szabályok közé szorítása és főleg a szabályok betartása még nekünk sem erőségünk. Elmondta, hogy a tanács elnökeként mit kíván tenni annak érdekében, hogy a tanács valamennyi tagja játszon a pályán, és sikerüljön áthidalni a polgárok és a döntéshozó közötti szakadékot, amikor kereskedelmi kérdésekről van szó. Az Európai Parlament, de a bizottság nevében is azt mondhatom, hogy gyakran nem találunk a tanácsnál partnert, akkor, amikor a döntéshozók és polgárok közötti szakadék áthidalásáról van szó, már pedig nekünk ez lenne a fő feladatunk. Ön is említette, hogy ön a bizottsággal szemben álló álláspontot képvisel, ami az átláthatóságot illeti, vagy legalábbis az arról való bizottsági elképzelést. Én szeretném támogatni ennek az ügynek a továbbvitelét, mert sajnos a tagállamok túl gyakran nemzeti szabályok alapján járnak el, és akkor végül is az amerikaiak fogjává válunk, ha nem tudunk összefogni a szabályalapú rendszer kialakítását multilateral efforts. nyilván támogatni lehet, ami a kereskedelmi szolgáltat, kereskedelem belül a szolgáltatások kérdését illeti, a parlamentünk több tagja már ö, rámutatott, hogy higgadt fejjel kell Kína piacgazdasági státuszáról beszélni. Az Európai Bizottság új kereskedelmi stratégiája érték alapúnak indul, tehát úgy néz ki, hogy az önök, az ön tervei a bizottságéval harmonizálnak, a parlament is tudja támogatni azt, amit a kínzással és a konfliktusos ásványkincsekkel kapcsolatban elmondtak. Mindkét területen jobban kéne ellenőrizni, korlátozni az exportot, és ehhez viszont a bizottság hatékonyabb fellépésére lenne szükség, ezt nem láttuk eddig, ezért azt szeretném öntől megkérdezni, hogy önök hajlandók lesznek-e a holland elnökség alatt a tanács részéről hatékonyabban fellépni. Végül pedig a bonyolult kereskedelmi rendszerben ne felejtsük el az ukrán viszonylatot. Nagy a kockázata annak, hogy a kereskedelmi vonatkozást átpolitizálják orosz nyomásra, és ez nem csak a hollandokat fogja felháborítani, a hollandok ugye szavaznak idén, akik közvetlenül érintettek, hanem Európa egészét. Tehát a társulási szerződés alapján kéne eljárni, és nem szabad hagyni az oroszoknak, hogy átpolitizálják az ügyet. A tanács nevében ön mit kíván tenni önnek érdekében, és Ukrajna társulási szerződésének megkötésének felgyorsítása érdekében. Most pedig Helmut Scholz. Nem, tessék, Köszönöm szépen, üdvözlök Blumen asszony, örülök annak, hogy az elnökségéről beszélt. Az elkövetkező hónapokban a TTIP, CETA és a TISA kapcsán kulcsfontosságú fejlemények előtt fogunk állni mit fog nak örök tenni annak tekintetében, hogy a holland parlament mit engedélyez. Emellett a tagállamoknak is egyhangulag kell dönteniük. A nemzeti parlamentek, a befektetések kapcsán mit fognak tenni? A TISA állásfoglalásról a plenárisra fogunk szavazni, és még ratifikálni is kell a holland elnökség alatt. Kérdés, hogy a nemzeti parlamentek a Lisszaboni szerződés értelmében beleszólhatnak ebbe, vagy pedig nem. 25 képviselővel egy levelet, levelet intéztünk önökhöz, illetve Tusk tanácsi elnökhöz. Mit fognak önök tenni azért, hogy a nemzeti parlamentek a szerződésbe beleszólhassanak. Elfogadhatlannak tartjuk azt, hogy a szetából, a Kanadával való szetából nem vettük ki a szobaforgó kérdéseket. Az, amit mondanak, az a befektetésekkel kapcsolatban pusztán eufemizmus van néhány szembeötlő probléma a befektetési rendszerrel kapcsolatban. Ez a, egy párhuzamosan létező rendszer, a szabályainkkal párhuzamosan létezik ez és sokkal inkább elhúzzák az ügyeket azok, akiket órára fizetnek, ahelyett, hogy megoldanák a problémát. Itt egy regulatory chill-ról beszélhetünk, Harten mm, összefoglalta ezeket a problémákat. Vannak alapvető problémák az ISDS-szel, ez továbbra is létezik. A holland parlamentben ön azt mondta, hogy a befektetők védelme az továbbra is szem előtt lesz tartva. De az ICS-szel kapcsolatban ezt miért nem valósítják meg? Továbbá, ami a tízát illeti, a TTIP esetében is azonban a közszolgálat is nagyon fontos szerepet játszik. A közelmúltban meg is határoztuk fogalomként ezt. Ha az állam finanszíroz, akkor közszolgáltatásokról van szó, de úgy tűnik, hogy nálunk nincsen közszolgáltatás, mert és ezzel a fogalom meghatározás alapján, és ezzel kérdés az, hogy akkor mi minősíthető közszolgáltatásnak. A kivételket is meg kell fogalmazni, és be kell venni a szerződésbe. Hollandia semmiféle kivételt nem fogalmazott meg. Utolsó kérdés a közszolgáltatások fogalmeghatározását hajlandó-e újra tárgyalni, az államok, tagállamok maguk határozzák ezt meg, visszamenőleges hatállyal, és egyet tud ezzel élni. Köszönöm szépen. Most pedig a zöldek kapnak szót. Merci d'être là. Euh, concernant la, la question des... Euh, Köszönöm szépen a szót. A konfliktusos a vezetekből származó ásványkincsek kapcsán. Ön beszélt azokról a lakossági csoportokról, akik szenvednek ezen ásványkincsek kiaknázása miatt, és nyilván a jó érzés az diktálja, hogy szolidárisak legyünk ezekkel. Davosban is szó volt róluk. Itt a due diligence, vagyis a felelős eljárás elvét kéne alkalmazni. Késze ön ezt lebontani a gyakorlatra. Gyakran azt látjuk, hogy noha a tanács lenne a hiteles végrehajtó ebben, pont a tanács marad ebben. Aztán tudjuk, hogy az Európai Bíróság elé került a Marokkóval kötött megállapodás, de más térségek is vitatottak, mármint a megállapodásaink velük, hogy nem felelnek meg a nemzetközi jognak. Kíváncsi lennék, hogy a marokkói termékek ügyében ön konkrétan mit mond. Még nem született bírósági döntés ebben az szingapúri kérdésben, de ha ön ennek a megalapodásnak az aláírását szempontnak tartja, akkor fontosan kéne tudni a jogalapot. És az átláthatóság vonatkozásában ez gondot jelent. Ami az intézményi kommunikációt illeti, sokan azt mondják, hogy ami ezzel kapcsolatban elhangzik, propaganda. Az európaiak a haszonélvezői ezen megállapodásoknak. De nincs átláthatóság a tárgyalások során, és mindez csak propaganda, vagy legalábbis nem igazolható kijelentés, nagyon sok az olyan dokumentum van, amit nem lehet egyszerűen beszerezni, márpedig a vállalkozások, a polgárok úgy érzik, hogy a fejük, fejük fölött tárgyalnak, és ez, és akkor még mi is. Ne legyen már úgy, hogy csak a parlamenti képviselők, vagy még mi sem láthatunk be ezekbe a egyébként nagyon technikai dokumentumokba. Ha valóban átláthatóságot akar az elnökség, akkor erre oda kéne végre figyelni, a tárgyalások vitelére, módjára, mert több bajt, gyanút kever ez a titkolózás, mint amennyi egyébként indokolt lenne. Tehát tönkretesszük a elérendő célokat a bóvó. A kommunikáció ne pusztán meggyőzés legyen, hanem valódi tájékoztatás. Megint asszony. Köszönöm, elnök úr, én is csatlakozom az ön üdvözléséhez, a miniszterasszony üdvözléséhez, és köszönöm, hogy eljött a bizottsági ülésünkre, hogy bemutassa a holland elnökség prioritásait. Figyelmesen hallgattam a bevezetőjét, elolvastam a programmal kapcsolatos dokumentumot, és Zsadó kolléga forró témájával kapcsolatban én is szeretném hangsúlyozni, hogy agályosnak tartom a TTIP Mm, egyezmény helyzetét. Főleg elhangzott néhány nyilatkozat, ami azt mutatja, hogy nem igazán él a szándék az iránt, hogy, az Obama, hogy Obama elnökségének a lejárta előtt megszülesen a megállapodás. Végig kellene, hogy gondoljuk ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy a sietség nem okozhatja azt, nem vezethet ahhoz, hogy nem gondoljuk végig a feltételeket. Vannak olyan fel, fejezetek, például a közbeszerzés kérdései, ahol még nagyon távol állunk a tényleges megállapodásról. Úgyhogy egy félig kész tétipet nem szabad elfogadnunk, főleg az általános keretre vonatkozóan gondolom ezt, tehát nem szabad egy bianco mandátumot adni egy keret megállapodás elfogadásával, és aztán a technokratáknak hagyni azt, hogy a színfalak között megállapodjanak a részletekről. Az ilyen megoldást nem fogadnám el. Egy másik téma, amit már sokan említettek, a Kína piacgazdasági státuszának az elismerése. Ezzel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy fontos, hogy vita történjen erről, és a tanács szintjén is kérem, hogy vegyék azt figyelembe, hogy az Unió különböző érdekek egyensúlyára alapul. Ezért bármilyen döntést hoznának, végig kell gondolni a kontinens iparjára és a KKV-kra gyakorolt hatását, nem csak a kereskedelem szempontjából kell megvizsgálni. Végül egy ö, olyan téma, ami nagyon közel áll a szívemhez, a konfliktusos övezetekből származó ásványkincsek. Ebben az esetben is figyelembe kell vennünk egy dolgot. Még mindig a világ legnagyobb piaca vagyunk. Sok változás történik, de amíg ez a helyzetünk, addig nem szabad elfecsérelnünk azt a lehetőséget, hogy jobbítani tudjuk az feltételeket. Köszönöm. Thanks a lot. Köszönöm szépen. Ilyen Löben asszony. Köszönöm, miniszter asszony a vitához én is szeretnék csatlakozni. Azt mondta, a fő probléma az instabilitás, aminek az oka az extremista mozgalm és mozgalmak. A, én úgy gondoltam, hogy a Daesh-ről, a terrorizmusról, a dzsihadizmusról fog beszélni, de ön olyan politikai erőkről beszélt, amely nem ért egyet az önök politikai elképzelésében. Igen, Zsadó úr, vannak problémáim a átláthatóságról szóló jelentésről, és a demokráciáról szóló jelentésről is, meg ennek tiszteletben tartásáról. A holland elnökség úgy gondolja, hogy aki nem ért magukkal egyet, azt extremistának kell nevezni? Akkor kiről van szó? Persze, lehet, sok témában találni fognak olyan embereket, amelyek nem, akik nem értenek egyet önökkel. De akkor mondják ki például a bevándorlás, a terrorizmus, a Schengeni övezeteljes lebomlása, a angolok kilépési szándéka, nagyon sok probléma, nagyon sok esemény áll előttünk, és a holland elnökség előtt, amit majd kezelniük kell, persze Biztos ugyanazt fogják tenni, mint az elődeik. Szeretnék egy témát említeni, amiről nem beszéltek, a mezőgazdaság helyzete, és konkrétan hazám mezőgazdaságról szeretnék beszélni. Hiperversenyképesség vált az európai mezőgazdaság a bizottság és a parlament munkának köszönhetően. Franciaországban vannak olyan gazdák, akik öngyilkosok lesznek, hiszen nem tudják biztosítani a gazdaság jövedelmezőségét. Elkeseredettek a gazdák, nem tudják folytatni a munkájukat. Csak ezen a héten is a franciák és az európai polgárok figyelmét próbálják mindenféle eseményen fölhívni. Parlament, a bizottság egy kicsit azért felelős azért, hogy a kapot megváltoztatták, és úgy kezelik a mezőgazdaságot, mint minden más piacot. A kérdésem, szemet hújnak -e fölött a probléma fölött, vagy félresöprik, vagy valóban megnyitik a szabadkereskedelmi megállapodást, úgy, mint Ausztráliával, Új-Zélanddal? sokkal drágában állítják elő a húst ezek az országok, de ezért, ennek ellenére ezek a megállapodások kiölik a francia szarvasmarhákat. Szerintem ezek azok a kérdések, amelyek az egyes népek, egyes országok foglalkoznak az Európai Unióban, sokkal inkább, mint a politikai problémákkal. Kedves kollégák, azzal a problémával szembesülünk most, hogy minden frakció legalább három kérdést tettek fel, de hát közben lejárt az időnk, úgyhogy további megjegyzéseket nem tehetnek a képviselők, a frakciók maguk között egyeztessenek, találjanak megoldást erre, azért, hogy mások is szót kaphassanak. Minden esetre most visszaadom a szót miniszter asszonynak, 10 percet kap, hogy megválaszolja az elhangzott kérdéseket. Köszönöm szépen! Mit fogok tenni? Megválaszolom az önök kérdéseit. Három tömbben fogom ezt megtenni. Az első a multilaterális kérdések ugye? Ez zökenőmentes lehet, hiszen erről már beszéltek a biztosasszonyjal. A második tömb a CITA, TTIP, tehát a bilaterális kérdések, mezőgazdaság, stb. Harmadsorban pedig beszélni fogunk a jogalkotói tömbről. Meghallgatván az önök megjegyzéseit, el kell mondanom, hogy ez az első alkalom, amikor találkozunk, és érthető a prioritások magas száma is szabadkereskedelmi országként Hollandia rendkívül ambiciózus, és én is, hiszen a támogatásokat a kereskedelemmel szeretem összekapcsolni, és ha megnézzük a világ jelenlegi helyzetét, akkor azt mondhatom, hogy nem volt más lehetőségünk, ezekkel a kérdésekkel foglalkoznunk kell, és lehet, hogy lesznek még más új ügyek is, amelyeket tárgyalóasztalra kell helyeznünk tehát napi 24 órában és a hét minden napján dolgozunk. Hogyan beszélünk a kereskedelemről? Hát mi nyitottak vagyunk. Még egyszer elmondom, nem ismerjük egymást, nagyon először találkozunk. Elmondom, hogy mi a véleményünk a kereskedelmi megállapodásokról. A megállapodások tekintetében nem csak egy csoportot kell meghallgatnunk, hanem több szemszögből vizsgálnunk a kérdést. Én éppen ezért beszéltem közgazdászokkal, mint például Capaldoval emellett, beszéltem Gas van Hartennel, hogy tudjam, hogy mit, hogyan vélekedik a nemzetközi bíráskodási rendszerről, és nemzetesen találkoztam az üzleti szféra képviselőivel is. Ez az átláthatóság ne csak azokat a kérdéseket szorgalmazzuk, amelyeket önök úgy gondolnak, hogy helyén való szorgalmaznia. Nem hallgassunk meg mindenkit, és aztán jöjjünk vissza egy javaslattal. Így fogunk előre lépni az elnökségünk alatt. Beszélnék a Tizáról, ha megengedik, mert sokan megjegyzést tettek erre. Azzal kell kezdenem, hogy köszönetet mondok a parlamentnek és külön Viviane Redding jelentéstevőnek, mert jelentős munkát végeztek a kompromisszumos módosító indítványok témájában. Köszönöm szépen a munkájukat ezzel kapcsolatban, ami a közszolgáltatásokat illeti. Természetesen a TISZA nem fogja megkövetelni a tagállamoktól, hogy a közszolgálataikat privatizálják, és azt sem fogják kérni, hogy a közszolgáltatások skáláját bővítsék. És ezért nincs listánk sem, hiszen ez korlátozó. A TISZA kapcsán nem szeretnénk korlátozóak lenni, a tagállamok maguk mondják meg azt, hogy mit számít náluk közszolgáltatásnak. Ez idővel változhat is. Éppen ezért nem szerettük volna ezt egy konkrét listára szorítani. Persze az agályok jogosultak, de úgy gondolom, hogy ezeket az aggályokat a megállapodás kerete eloszlatja majd, hiszen ugyanúgy vélekedünk. Ami pedig a TTIP-t illeti, Egyetértek azokkal a megjegyzésekkel, melyek arra vonatkoztak, hogy a jó megállapodás jobb, mint egy gyors megállapodás. Véleményem szerint a Brüsszelben a tanács, bizottság és parlament feladata az, hogy az európai állampolgárok számára a legjobb megállapodást kössük meg. Lehet, hogy ez azt jelenti majd, hogy egy kicsit hosszabb ideig tárgyalunk, de akkor ezt fogjuk megtenni, ha ez szükséges. Természetesen nagyon sok témáról tárgyalnunk kell. Önök is tudják, hogy több tárgyaló fordulónk van, és az elkövetkező hónapokban lebonyolítjuk majd a szükséges tárgyalásokat. De az, optimum, az optimális deal lesz az üzlete számunkra. Továbbá úgy gondoltuk, hogy mindenképpen szükség van a különböző szemszögök megvizsgálására. Az elnökségünk alatt megteszünk minden tőlünk telhetőt. Elhangzott, hogy a bizottság külön oda fog figyelni arra, hogy a nagy nyilvánosság számára információkat szolgáltasson. Én gondoskodni fogok, mi gondoskodni fogunk erről is. Ami a szita megállapodást illeti, röviden beszéltem erről, köszönöm, hogy szóba hozták. A jogi vizsgálat szakaszában tartózkodik ez a megállapodás, én nagyon fontosnak tartom ezt a megállapodást, és természetesen mi is azt szeretnénk, ha zökkenőmentesen lehetne aláírni. Tudomásul vesszük azt, hogy a szitában a befektetések védelmével, valamint a vitarendezéssel kapcsolatos részeket már korszerűsítették, nagy mértékben korszerűsítették, és most megpróbáljuk finomra hangolni a befektetésekkel kapcsolatos részt, hogy összhangban hozzuk a közelmúltbeli uniós jogi javaslatokkal. Ugyanúgy, mint a TTIP esetében is. Az új kanadai kormányjal zajlanak az egyeztetések, és azt mondom, hogy lehet, hogy ez is az egyik ok arra, hogy egy kicsit továbbra is elhúzódnak a tárgyalások, hiszen időközben változások voltak, választások voltak, változások, új kormány volt Kanadában, és természetesen az új kanadai kormánynak is meg kell vizsgálnia ezt a kérdést. De a tárgyalások folytatódnak, zajlanak, mi pedig megpróbáljuk a megállapodás megkötését elérni. Ami Japánt illeti, lassú az előre haladás, ez kiábrándító, erről beszéltek önök is. Még egyszer elmondom, hogy a tárgyalások menete, üteme nem befolyásolhatja a tartalmat, sőt, szeretnénk egy lényeges megállapodást elérni megfelelő szinttel minden területen. El kell mondanom azt is, hogy azért realistának kell lennünk ezen a téren, mert Japán a TPP tárgyalások során bizonyos sztenderdeket emlegetett, és ezeket az EU-Japán tárgyalásokra is el fogja hozni, ezeket a követelményeket, kritériumokat. Nem vagyok biztos abban, hogy ez majd az uniós tárgyalásokat Japánnal megkönnyíti. A Mercosurról is mondanék néhány szót. Tudom, hogy itt azért elkezdtem halmozni a prioritásokat, de ezek a kérdések az önök szakbizottságának napirendjén is szerepelnek. És a latin-amerikai régióval való együttműködésünk nagyon fontos a régió mondhatjuk úgy, hogy sebességet váltott. Vannak új kormányok, például a brazil kormány a Mercosurra való együttműködést szorgalmazza, és a tárgyalások véleményük szerint az elkövetkező hónapokban előre haladnak majd. Persze a tanácsban lesznek agályok, éppen ezért offenzív és defenzív eszközöket is be kell majd vetnünk. Ami pedig az epákat illeti, mint mondottam, ezeket a megállapodásokat támogatjuk. Nyugat-Afrika számára ez lehetőség, hogy az unióba irányuló exportját növelje, hogy erősítse a befektetéseit, és hogy a produktív kapacitását is erősítse. Azt mondanám, hogy a meglévő tárgyalásokat szeretnénk erősíteni a nyugat-afrikai régióval. Hiszen Hollandia mostanáig is egy őszinte közvetítő volt az Európai Unió és néhány nyugat-afrikai ország között. Ami a piacgazdaság helyzetét illeti, egyetértek önökkel, sokan azt mondták, hogy ez egy fontos prioritás. Fontos prioritás tehát, és ez egy olyan kérdés, amely kihatással lesz sokunkra. Néhányan azt mondták, hogy a munkahelyekre vonatkozó becslések, stb. erre vonatkozó, de hát én azt mondom, hogy minden munkahely munkahelynek számít, és majd megfelelő módon foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A kereskedelmi védelmi eszközökhöz van ennek köze, a piacgazdaság helyzetéről remélhetőleg az elnökségünk alatt beszélgetni tudunk majd. A bizottságot megpróbáljuk rávenni arra, hogy ne túl sokáig legyen tárgyalóasztalon ez a kérdés, de azért egy jól tájékozott vitára van szükség, tehát információkkal felvértezve, lebonyolított vitára van szükség a bizottsággal. A bizottságnak pedig vagy a tanács meg fogja vizsgálni a bizottság javaslatát, konstruktív módon fogja ezt megtenni, azért, hogy közös álláspontot lehessen elfogadni a lehető leghamarabb, és még egyszer elmondom, hogy bátorítani fogjuk a bizottságot, tehát ez szépen fogalmazva jelenti azt, hogy ösztökélni fogjuk a bizottságot arra, hogy a lehető leggyorsabban álljon elő a javaslatával. Ami pedig az rá egyezményt illeti az átláthatóságról, erről is beszélt valaki. A tanácsban ezt 2014. novemberében blokkolták és nyilvánvaló, hogy a bizottsági javaslat tartalmát illetően a tagállamok véleménye továbbra is eltér egymástól. Csak annyit tudunk elmondani, hogy a tanácson belüli vita azt mutatta, hogy nincs, nincs lehetőség arra, hogy elmozduljunk a holdpontról. A közbeszerzéssel kapcsolatos javaslatot átnézte a bizottság, és azt mondta, hogy egy új javaslatot fog előterjeszteni, tudván, hogy a tanács véleménye jelenleg mi. Egyelőre azonban túl korai lenne az eredményekről beszélgetni. Ami az onszitrál átláthatóság egyezményét illeti, az elnökség bilaterálisan vizsgálja meg ezt a kérdést. Úgy gondoljuk, hogy a különböző nézeteltérések elsimíthatóak, mindesetre egyre nincs döntés a megállapodás aláírására. Még nincs döntés, de azért megnyugtatok mindenkit. Itt a balomon ülőknek mondom, hogy az elnökség megtesz mindentől telhetőt, hogy bilaterálisan folytassa a munkát, és majd meglátjuk, hogy egy következő elnökség mit tud tenni. Ami a konfliktus övezetekből származó ásványkincsek helyzetét illeti, a május 20-i szavazások eredményét a tanács tudomásul vette, és de a 2014-es év végén, mint ahogy mondtam, megszületett a mandátum is a tárgyalások megkezdésére. Jelenleg zajlik egy vita arról, hogy önkéntes vagy pedig kötelező jellegű legyen a rendszer. Én arra bátorítom önöket, arra bátorítok mindenkit, hogy ne gondolja azt, hogy itt két egymástól teljesen különálló rendszerről van szó. Hollandiában mi mindig koalíciós kormányban dolgozunk. A koalíciós kormány, melynek én része vagyok, két egymástól eltérő megközelítést házasított össze. Nem csak a parlamentben, hanem a tanácsban is azt látom, hogy a téma sok ember szívügye és biztos vagyok abban, hogy lesz majd lehetőség arra, hogy a két javaslatot összeházasítsuk. Én megteszek minden tőlem telhetőt, hogy ezt el is érjük. Nem csak azért, mert számunkra fontos témáról van szó, ez számukra fontos téma, azon emberek számára fontos ez, akik azokat az iPhone-okat gyártják, melyeket önök használnak. Ami pedig a kínzás ellenes rendeletet illeti, ezzel kapcsolatban azt mondanám, hozzátéve ahhoz, amit már megemlítettem, hogy tudjuk, hogy a különböző javaslatok között milyen eltérések vannak, de hogy úgy látjuk, hogy azért a javaslatokat közelíthetjük egymáshoz. Persze azért a párbeszéd során kompromisszumokra lesz szükség, de majd erre összpontosítunk, és bilaterálisan is egyeztetünk, ha erre szükség van. A kulcs fontosságú szereplőkkel fogunk egyeztetni ebben a témában. Az Ukrajnáról szóló vita az Ukrajnával való párbeszéd az átfogó szabadkereskedelmi megállapodásról. Ezzel kapcsolatban van egy betervezett rendezvény, március közepén kerül erre sor. Ez a rendezvény konkrét azt jelenti, hogy én Ukrajnába utazom, egy széleskörű holland delegációval, főleg mezőgazdaságra, IKT-ra fogunk összpontosítani, és megnézzük, hogy milyen lehetőség van az ukrán üzleti világgal, valamint civil társadalommal való együttműködésre. Ez a megállapodás a lehetőség Ukrajna számára, hogy modernizálja a gazdaságát, hogy tovább fejlesz demokráciáját, a demokrácia pedig arról szól, hogy mindenkit meghallgatunk, és emellett lehetőség arra is, hogy a jogállamiságot erősítsék. Én támogatom ezt a megállapodást, és minden adódó alkalmat megragadok majd arra, hogy erről a témáról beszéljek. Természetesen ott van még a migrációs kérdés, ami kulcs prioritás a holland elnökség számára. Nagyon sok tanács, tanácsi információban. ebben a szakbizottságban, de minden bizonyal a fejlesztéssel foglalkozó bizottságban is egy átfogó csomagot ismertetünk olyan országokra, Európán kívül, melyeknek köze van a migrációs válsághoz. Például Libanonra és Jordániára gondolok itt. A támogatási csomagokba kereskedelmi intézkedéseket is be kell venni, remélhetőleg a parlament az ilyesfajta javaslatokat támogatni fogja majd, azért, mert a strukturális gazdasági növegetésbe kell befektetnünk Afrikába, és a régi országait meg kell erősítenünk azért, hogy ők is kifegyék a részüket a szíriai menekültek támogatásából. Nyilván itt politikai megoldásra gondolunk, ezt keressük. És még nagyon röviden négy kérdésről van szó. Um, I will call him sir now. Um. <laughs> Igen, értem. Modernizáció, a modernizáció, Kaspari úr beszélt erről. A jelenlegi javaslat most áll a tanácsnál. Ahhoz, hogy tovább vigyük, ahhoz valószínűleg az önök javaslatára is szükség van illetve bizottsági javaslatra, hogyha ez bekövetkezik, akkor amennyire lehet, amilyen simán csak lehet, mi ezt előre fogjuk vinni. A, ez kapcsolatban van Kína piacgazdasági státuszával is. Itt is bizottsági javaslatot várunk erről a témáról is. Szkákasszony az export ellenőrzésre kérdezett rá. Igen, egyetértek ezzel, hogy ez egy sürgős kérdés, próbáljuk előre nyomni a kérdést, amint a bizottság javaslat talál elő reméljük inkább előbb, mint később. Zsadó úr, EU-Marokkó megállapodása kérdezett rá. A bírósági ítélet nemrég született meg. Meg kell, hogy ezt vizsgáljuk, figyelmesen végig kell, hogy olvassuk, mielőtt újabb lépésekről döntünk. A mezőgazdaság nagyon fontos ágazat, nem csak Franciaország, nem csak az EU tagállamok számára, nagyon sok ország számára a világban. 9 milliárd embert kell élelemmel ellátnunk 2050-ben, és biztosítanunk kell azt, hogy a mezőgazdaság nem csak a nagy multinacionálisokat szolgálja, hanem a kisebb méretű gazdaságokat is, és ki kell egyensúlyozni a mezőgazdaság érdekeit a többi szektor érdekével. A szabadkereskedelem szerintem kiváló lehetőség a mezőgazdaság számára. Hollandia a második legfontosabb mezőgazdasági exportőri titulust célozza meg. Azt hiszem mindenre válaszoltam. Elnök, köszönöm, miniszterasszony. Két oldalú szinten, vagy a bizottság előtt is biztos lesz még lehetőségünk, hogy beszéljünk. Köszönöm szépen, hogy eljött, és minden jót! Okay, dear colleagues. Kedves kollégák. Zu Punkt 6. Ersten Abstimmung. Következik a szavazás. És hogy minden jól menjen, próbaszavazást tartunk. Remélem mindenkinek itt a szavazókártyája, megnyitom a próbaszavazást. Lezárom azt. Harminc heten vannak jelen. Ein uh, Recast der, einer Regelung über die Market Access piaci hozzáférés az LKC országok számára. Először a módosított jelentésre szavazunk, ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most a jogalkotási állásfoglalásról szavazunk, de az, arról már géppel. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 34 igen szavazattal elfogadtuk. Gratulálok Valesza kollégának. Hetes megszavazandó napi rendi pont. Szükségintézkedések bevezetése a tunéziai köztársaság vonatkozásában. 52 módosító született, egy kompromisszumos. Foglalja őket össze. Ez, ezt a kompromisszumos módosítót a többi európai intézmény is elfogadná. Ezzel próbálom itt befolyásolni a szavazást. De hát ezt tudhatjuk. Nyilván, amennyiben igénylik, minden egyes módosítót egyenként is megszavazhatjuk. Egyes kettes kitámogatja őket, ellenük, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. Kérem géppel is szavazzanak a hetesről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Mellette, ellene, 8-asról szavazunk, elutasítva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. A 11-esről, tehát géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. 12-es, 13-asról együtt szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az Agri 3-as mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell ezt is, megnyitom a gépes szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodás úgy látom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 19-es mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük, 19-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Agri 6 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva,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 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette ellenőriznünk kell az előzőt? Jó, akkor a 31-es géppel is kérem, hogy szavazzák meg. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 35-ös ellenőrizni kell az előzőt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 mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. 41-esről géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást. 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a következőt visszavonták, 42-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 43-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizni kéne. Megnyitom a szavazást. elutasítottuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 46-os, ellenőrzést kérnek az előzőre. 45-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 46-os, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 48 os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Agri 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 49-es mellette, ellene, negyven kilences es felszavazom géppel, lezárom, szavazást, elutasítottuk, nem sokan múlott. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőriznünk kell. 52 es géppel kérem a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 51-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most pedig az egész javaslatról szavazunk ki, támogatja, ellene, tartózkodás. Na hát nem egyértelmű. Akkor géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elektronikus szavazás a jogalkotási javaslatról. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. 31 igen szavazattal gratulálok a szerzőnek. De Sanders asszony kíván szólni. Köszönöm szépen, elnök úr. A szavazás szoros és bonyolult volt. Természetesen remélem, hogy a plenárison meg lesz ez erősítve. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, minden kollégának. Tudom, hogy a kollégák egy része számára az olívaolaj kérdése nagyon érzékeny, több ország, több ilyen országbeli képviselő van. Szeretném őket biztosítani arról, hogy az a módosító, amit nagyon nagy többséggel megszavaztunk, abban szerepel az, hogy ha valóban probléma van, akkor a bizottság intézkedéseket hozhat, helyreállíthatja az egyensúlyt, ha ilyen probléma fönnáll. Még egy dolgot szeretnék mondani Tunéziával kapcsolatban. Nagyon nagy nehézségek, nagyon súlyos problémák merültek fel. A mi bizottságunk jó üzenetet ad. Azt az üzenetet adjuk, hogy az Európai Unió Tunézia mellett áll, a tunéziaiak mellett áll és szolidaritást gyakorolunk aktív, valós, konkrét módon, gyorsan ez az intézkedéssel, ezzel szolgáljuk a tunéziaiakat, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, mert ez a politikai üzenet most nagyon fontos Tunézia számára. Köszönöm. Äh, Köszönöm szépen, 9-es pont következik. Ausztrália, Új-Zéland szabad kereskedelmi megalapodás tárgyalásával kapcsolatos első módosító, kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 18-as, Zsadó úrtól mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Harminckilences, kitámogatja a 39-est ellene, tartózkodás, elutasítva, ellenőrzést kérnek? Ám legyen. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítottuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. Tehát az 53-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 3-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva, hatos két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell a második részt, megnyitom a szavazógéppel is a szavazást, lezárom azt. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 10-es mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítva. 11-es mellette. Ellene tartózkodás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 12-es mellette ellen tartózkodás. Elutasítva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 2-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig elektronikusan szavazunk az egész állásfoglalásról. Megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom azt. 32 igen szavazattal elfogadtuk. Sorry, can I make a point of order? Egy eljárásbeli megjegyzésem vannak, van. Nagyon sokan vannak a teremben. Szeretném tudni, hogy nyitva hagyhatjuk-e az ajtót, mert alig van itt levegő. Teljes mértékben megértem ezt, Maritja. Kérnék szépen akkor, hogy szabályozzák a hőmérsékletet, vagy nyissuk ki az ajtót. Good, dann kommen wir zu Punkt jó, akkor nézzük a tizedik pontot. Szóbeli választ igénylő kérdés megvitatása az EU nyugat-afrikai gazdasági partnerségi megállapodása kapcsolatban. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. 35 szavazat elfogadtuk. Szívélyes üdvözlet, gratulálok. És akkor ezzel a szavazásnak vége, és rátérünk a 11. napi rendi pontra. 11. napi rendi pont A jelenleg zajló háromoldalú tárgyalások állásáról van itt szó. Kedves kollégák, aki szeretné elhagyni a termet, az ezt csendben tegye meg. Két háromoldalú egyeztetésünk zajlik. A legutóbbi alkalommal is megemlítettük már, hogy a kézes ellenes rendelettel kapcsolatos az egyik. Plumen miniszterasszonyra beszéltünk erről az előbb. Az első egyeztetésre decemberben került sor, még a luxemburgi elnökség alatt. Akkor a különböző véleményeket hallgattuk meg, és felkértük a bizottságot arra, hogy néhány pont kapcsán javasoljon kompromisszumos megoldást és hiszem azt, hogy nagyon gyorsan megtaláljuk a helyes utat. Ami pedig a konfliktus vezetekből származó ásványkincsek helyzetét illeti, Szerdához egy hétre Strasbourgban fogunk erről beszélni, azt követően, hogy a tanács végre december 18-án döntött a mandátumról. Így elkezdjük majd a tárgyalásokat, de ezek nem lesznek könnyű tárgyalások, azért mert a vélemények nagyon eltérnek egymástól. A bizottság néhány előzetes javaslatot már megtett. Keller asszony visszalépett, és Szergetini asszony lépett be helyette a tárgyaló csapatba. És akkor nézzük a 12. napirendi pontot. Eszmecseréről van szó Vutke úrral, aki az EU kínai kereskedelmi kamarájának elnöke. Über die még meg kell hozni a döntést a piacgazdasági státusz odaítéléséről Kínának. Az ezzel kapcsolatos vita nyilván egy nagyon érdekes vita. Tekintettel arra, hogy 1800 európai vállalat tevékenykedik Kínában, és mivel őket is érintheti a piacgazdasági státusz a Kínának. A kereskedelmi kamarával való vita érdekes és szükséges lehet. Butke úrnak adok először szót, utána pedig Winkler úrnak, aki az állandó jelentést tevőnk, először Butke úr. Chairman, uh, dear Mr. Lange, thank you very much for Köszönöm elnök úr, Lange úr, és köszönöm, hogy lehetőséget biztosítanak számomra. 10 vagy 15 percig beszélhetek? 10 perc talán. Megpróbálom betartani. Köszönöm szépen. Tavaly is megjelentem itt, januárban. Nagyon érdekes és tumultusos évet éltünk, ilyet Kína. Végeztünk egy üzleti bizalmi kutatást, tavaly júniusban indítottuk ezt, és a tagok azt jelezték, hogy a környezet egyre nehezebb nem csak az a gazdaság számára, hanem gyorsabban lassult a gazdaság, mint ahogy ezt sokan várták, és a szabályozási környezet sem igazán megfelelő. Az európai vállalkozásokban az emberek erre reagálnak, általában korlátozzák a lehetőségeket, bizonyos relokációkat is végrehajtottak, de nem hagyják el Kínát, ez fontos. Úgyhogy Kína még mindig rendkívül fontos, rendkívül érdekes hely az európai üzleti befektetők és kereskedők számára. A legfontosabb helyzet, amit említeni kell, a nehéz szabályozási környezet. A kínai befektetés Európában is rohamosan növekszik informális adataim vannak erről. A kínai befektetés Európában 20 milliárd eurós szintű, több mint 36%-os a növekedés, ugyanakkor az Európából induló Kínába történő befektetés 23%-kal növekedett, tehát több mint 10% a pedig különbség. Gyakorlatilag kétszer annyi a kínai befektetés Európában, mint fordítva. Azon is gondolkozunk, hogy miért nem tudunk mi többet befektetni. Ennek az egyik oka, hogy nehéz, a, nehezek a, nehéz betartani a szabályokat. 800 olyan tétel van, ahol Kína meg tudná nyitni jobban a gazdaságát, és így jobb feltételeket tudna biztosítani az európai befektetők számára. A tőzsdei fejleményeket, a piaci fejleményeket is figyelembe véve 2014. júniusban volt a csúcs, és 2000-től 5000-re emelkedett föl az érték, de aztán újra csökkenni kezdett. Nem igazán értjük, hogy miért engedi ilyen gyorsan fejlődni a piacgazdaságot Kína. Nagyon sok probléma él még a számukra, amiket nem oldottak meg. A kínai piac a valós gazdaságtól jelentősen el van szakadva Fontos lenne Kínát bekapcsolni. Ugye itt 10%-os a volatilitás, és gyakorlatilag 5000 volt 2014 végén az érték, és aztán 3000-re lecsökkent. Nagyon sok beavatkozás történt, a tőzsdei beavatkozás leállította a kereskedéseket, például a rövid távú üzleteket, nagyon volatilis a helyzet. volt, stabil volt korábban, január 4-ig, de akkor a tőzsde megint süllyedt, és előre mutatja ez azt is, hogy a piac nem igazán jól teljesít. Ez viszont a globális kereskedelem és gazdaság volatilitását is okozza. Általában a sankai tőzsde általában elválik a valós gazdaságtól, és a kínai gazdaság bekapcsolásával most ez eléggé aggályos, legalábbis az európaiak számára. Az Európai Kamara szeptemberben a pozíciós dokumentumában hangsúlyozta, hogy 2014-ben felmértük, hogy a kínai vezetőség milyen ígéretekkel él. Ugye fontos volt ez az elsődleges terv szempontjából. A kínai kormány nagyon erős, robosztus roadmap állt elő, ezt mi üdvözöltük. Tavaly szeptemberben az első értékelés alapján gyakorlatilag piros és zöld fényjel jeleztük, hogy mivel értünk egyet, és mivel kevésbé. 150 esetben, 150 tanulmány esetében azt szerepelt, hogy 10% esetében voltunk zöld vonalat, 17%-ban inkább sárga lámpa volt, nem tudtuk eldönteni, és 20% esetében pedig rosszabbodott a helyzet. Ez a roadmap fontos és sajnálatos, hogy ez így alakult, mert mutatja, hogy a piaci erőfeszítések mennyire fontosak a kínai kormány számára, az úgynevezett láthatatlan kéz hogyan dolgozik. Az utóbbi találkozónk, utolsó találkozónkhoz képest az IMF csatlakozás is bekövetkezett, ez szimbolikus, fontos, a pénzügyi oldal részéről a központi banknak van fontos szerepe, vezető szerepe Kínában, és nagyon fontos itt a számlák, a kamatok liberalizációja, fokozódott a rugalmasság, a flexibilitás. Úgyhogy tényleg valós reform feszítések történnek a központi bank részéről is, így évigére a harmadik legfontosabb valutával fog válni a dollár és az eurót követően a jen. A kínai gazdaság csatlakozása a globális piachoz, itt is volatilitást és bizonytalanságot látunk a kínai piacon, és ez a tőzsdén is látszott. Most 3000 pont alatt vagyunk a tőzsdeértékelés szempontjából, és úgy tűnik, hogy ez továbbra is csökkenni, romlani fog. Az üzleti élet szempontjából egy másik fontos téma, hogy Európa az Ázsiai Befektetési Bankot hozott létre, ez múlt héten történt, ez nagyon pozitív. Kína reakciója is az, hogy az Ázsiai Befektetési Bank ösztönözni fogja a külföldi befektetést Európa számára, is ez fontos lesz. Nagyon jó számunkra, hogy az európai érdekelt felek az új befektetési bank vezetőségében is részt vettek, ezért talán ez növelni fogja a bizalmat, és nem csak kínai, hanem nemzetközi szempontból is ez fontos lesz. Nemzetközi gyakorlatoknak felel meg a bank tevékenysége, bár elsősorban majd a kínai piacot fogja szolgálni mi azt reméljük, azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, és igénye volt ez már a befektetőknek, úgyhogy így az Európai um, Beruházási Bankhoz kapcsolódóan ez egy plusz újdonság. Sok kérdőjel merül fel a tengeri és a szárazföldi utak tekintetében, ugye Kazasztánon, Kirgisztánon, keresztül tudnak eljutni szárazföldön, illetve tengeren keresztül tudnak bejutni az áruk Kínából Európába. Az elnökség számára ez prioritást élvez. Még mindig itt a lényegi kérdések nem tisztázottak. Várjuk, hogy valami történjen, de ez már két év óta van így. És egy kicsit úgy érezzük, hogy a kínaiak nagy bejelentéseket tesznek, de aztán nincs e mögött valóság. Ez már korábban is bekövetkezett, például a, a szolgáltatási szektor liberalizáció területén sokat beszéltek róla, de aztán kevés történt. A Kína inkább a fogla, szimbólumokkal foglalkozik, és lényegi lépéseket nem tesz, ez agályos egy túlkapacitási tanulmány fogunk indítani a illetve ezt lezártuk. Ez még mindig fennáll például az üveg, a cement iparban, a piaci igényekhez képest jelentős a felesleg különösen az acélra ez igaz, ugye bejön az Európai Unióba. A túlkapacitási tanulmány ugyanazt tartalmazza, mint amit 2009-ben megállapítottunk. Sajnos az aggályok ugyanúgy felállnak, fennállnak, vagy senki nem olvasta a dokumentumokat, vagy a kínai kormány úgy gondolta, hogy biztonságos, hogyha nagy a kapacitás, hogy olcsóbbak lehessenek a termékek. A legfontosabb itt ebben a kérdésben február 22-én lesz ezzel kapcsolatos tárgyalás. Ez eléggé aggályos. A kínaiak nyomás alatt vannak. 1000 milliárd dollár per hónapos befektetési szintről van szó, tehát nem csak az ellátási, hanem a valuta oldalról is azt fogjuk látni, hogy egyre több kínai termék jelenik meg az Európai Unióban a kínai gazdaság esetében itt nem csak a készletekről van szó, hanem 2000 és 2014 között növekedett az eladósodottság, az más gazdaságokban nem látjuk. Kína eltér más országoktól, de azért ez a hitel szinte ez aggályos úgy gondolom egyébként, hogy a mm, gazdasági lassulás elsőleges okát Kínában kell keresnünk. A pénz virtuális szinten marad, és nem kerül be a valós gazdaságba. 2016 sajnálatos módon a rossz hírek éve lesz. A gazdaság lassulása, a tőkebefektetések szintje miatt a korrupció ellenes kampány sikertelensége miatt ezzel együtt úgy gondoljuk, hogy Kína elő tudna állni proaktív módon új jó hírekkel. Mik ezek a lehetséges jó hírek? Befektetési megállapodás, amiről az Egyesült Államok most tárgyal a kínai népi köztársasággal. A kínaiak kétszer annyi a befektetése, beruházása Európában, mint fordítva. Számunkra nem csak a befektetés védelem, hanem a piaci hozzáférés szempontjából is fontos. Az érdekelt felekkel találkozunk, ma találkoztunk a biztossal, és mindenkitől azt kérjük, hogy ne kapkodják el ezt a kérdést. Nem a szimbólumok a fontosak, hanem a lényeges kérdéseket kell tisztázni fontos a jelentős piaci hozzáférés. Jobb, hogyha nincs befektetési megállapodás, mint hogyha csak egy gyenge megállapodás van, ami az eddigi helyzetet erősíti meg. Év végéig, esetleg jövő év elejére ezt le lehet zárni. Az Egyesült Államok tárgya Kínában, Európa is gyorsan próbál utánuk futni. A befektetési adatok szempontjából Kínában sokkal inkább jelen vannak a kínaiak. Kevesebb, mint 15 milliárd euró az amerikai befektetés, úgyhogy ez a kérdés is fontos számunkra. Amikor tavaly itt voltam, megkért, két dolgot kértem az Európai Parlamenttől. Az egyik, hogy csináljunk egy olyan dolgot, mint az Egyesült Államok kongresszusa, egy éves jelentést készíthetnének a kínai kereskedelemről. Ez fontos lenne az átláthatóság szempontjából is. Meg tudnánk nézni, hol vannak a problémák, hogy lehet ezeket megoldani. A másik kérés az volt, hogy a befektetési megállapodást támogassák, ami fokozza az átláthatóságot és a korlátozásokat lazítja. Még egy téma, Egyébként említette is az elnök úr a piacgazdasági státusz. Erről most folyik a tárgyalás. Személyes véleményem az, hogy természetesen nem piacgazdaság Kína, de se Oroszország, se Vietnám nem az. Úgyhogy itt az a lényeg, hogy 2001-es ígérete mi történt. Azért tragikus ez az egész kérdés, egyébként a médiában ez nem látszik. 2001-ben volt egy ígéret, 15 éves időszakot kértek a kiigazításra, mielőtt az ő országuk egy működő piacgazdasága válik. Ahogy látjuk, a főleg az elmúlt évek eseményeit, nagyon sok olyan erőfeszítés történik, ami nem piaci jellegű, és ez tragikus az ország számára. Szerintem jobb, helyzete, jobb lenne a helyzete Kínának, hogyha megpróbálnának piacgazdasággá válni. Nem feltétlenül a mostani kormányt kell emiatt hibáztatni, mert a korábbi időszakban ugye évi 10%-os növekedés volt, ezért nem voltak rákényszerülve a reformokra. Most legalább egy tervet elkészítettek a mostani kormány részéről, és beszélnek a piaci erőfeszítésekről, és reméljük, hogy nem fogják, nem fogják negatív döntésekkel terhelni az országot. Köszönöm, Winkler úr. Uh, thank you very much, Chairman, and, uh, uh... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Ütke kollégának az elhangzottakat, az jelentést. Nem csak Kína vonatkozásában, hanem más országok vonatkozásában is elmondható, hogy ez a rossz hírek éve. Rütke úr azt mondja, hogy a jó hír onnan jöhet, hogy megtörténik a befektetési megállapodás, ami 2016-ban vagy jövő év elején várható. Kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy milyen jelét látják ennek. Mi itt Brüsszelben egy kicsit úgy érezzük, hogy minimum feltételesség érvényesül itt, vagyis a mi hozzáállásunk a piaci státuszhoz és a lehetséges elérhető eredmények távlata tekintetében ön ezt hogy éli meg? Ö, osztja azt a fenntartást, amit itt sokak megfogalmaztak. Említette továbbá az új kezdeményezést. Kína egyenként is intenzíven tárgyal a tagállamokkal, és Ön az előadásában a túlzott kapacitásokról beszél, amelyeket a cement, acél és üvegágazatban Kína, a kínai ipar mutat. Milyen összefüggést lát a túlkapacitás és a kínai One Belt One Road kezdeményezés között. Köszönöm. Hárman jelentkeztek szóra. Először Ima. Tessék, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a megjegyzéseket. Lenne néhány kérdésem. mennyire igaz az, hogy az egyetemek és szakértők valóban mélyen megvizsgálták Kína VTO-hoz való csatlakozásának következményeit és belső dilemmáit. Ami pedig a hamisítást illeti termékek hamisítását és ezeknek a hatását az európai iparra. Ennek mi a véleménye? És azt hiszem, a többség egyetért azzal, hogy, hogy Kína tervezett gazdaság, tervgazdaság, vannak benne piacgazdasági részek, de feltételezzük most azt, hogy megkapja Kína a piacgazdasági státuszt, akkor hogyan lehet attól kezdve a dömpinget kezelni? Egyes ipari ágazatok számára ez katasztrofális hatásokkal járhat, és nem látom azt a metodológiát, amelyel az úgynevezett nem tisztességes verseny hatásait elemzik. Köszönöm szépen a szót. Kína számos dolgot meg akar valósítani, ez tény. Mindent feltesz arra, hogy ö, csatlakozhasson a nagy csapathoz. De keveset hallunk kínai elemzésekről. Ment oda bárki, hogy felmérje hogy Kína majd képes lesz-e azokat a kötelezettségvállalásokat teljesíteni, amelyeket egyébként papíron vállal. Mert vállalni vállalja, de lehet, hogy képes lesz rá. A very sobering um, overview. Ütke úrnak köszönöm szépen ezt a kiváló beszámolót. Nagy sajtóorgánomaink sokat írnak erről a témáról, és ön is nyilván észrevette, hogy mintha a szolidaritás nem lenne meg Kínával szemben. Ezek a kétoldalú befektetési szerződések, amelyekről múlt héten is szó volt, mire szolgálnak, illetve meddig sikerült eljutni ezeknek a tárgyalásában? A bizottság azt mondta, hogy egy megállapodásnak komolyan meg kell tudnia védenie a befektetőket. De mit jelent ez a gyakorlatban? Az EU és Kína is ö, támogatná az ICS mechanizmus bevezetését, de nem látjuk ennek a gyakorlati lebontását. Az EU vállalkozásait, nagy vállalkozásait gyakran azzal vádolják meg, hogy be akarnak avatkozni a kínai politikába. Az ICS-nek most is vannak kritériumai, amelyek a bilaterális megállapodásokra vonatkoznak, és amiket egyébként Kína is és a tagállamok is figyelembe vesznek. Legtöbb tagállamunknak van Kínával bilaterális megállapodása. Csak két olyan esetről tudunk, ahol ez jobb vitát okozott, de itt sem volt érintett az EU. Ugyanakkor nagy a félelem a következményektől. Ha az ICS a bilaterális megalapodások tárgyává válna, ez csak politikai nehézségeket okozna, vagy valódi haszonnal járna, és a parlamenten átmenne valami ilyesmi. Colleagues, but Köszönöm szépen, hát a megjegyzéseim többségét a kollégáim már elmondtak, de szeretném ö, tudni, hogy a helyszínen az uniós vállalatok hogyan vélekednek a piacgazdasági státuszról. Kína lekerül az analóg országok listájáról. A vállalatoknak mi a véleménye? Beszélt velük arról, hogy milyen tevékenységeik lesznek, lesznek-e majd esetleg szankciók, mi a helyzet a WTO-nál. Jó lenne tudni, hogy az uniós vállalkozások a helyszínen mit gondolnak. Köszönöm szépen. A bizottságnak van-e hozzáfűzni valója? De mégiscsak, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Azt szeretném elmondani, hogy a, az uniós a kereskedelmi kamara Kínában nagyon fontos partnerünk, főleg a Digitrade számára nagyon nagy munkát végez, tájékoztatja a bizottságot, és a bizottság ez alapján alkotja meg az éves dokumentumát, jelentését. Így értjük meg jobban azt, hogy a kínaiaknak milyen gondjaik vannak, és akkor, amikor tárgyalunk a kínaiakkal, akkor megpróbáljuk ezeket a problémákat kezelni. Azt mondanám el, hogy az idei dokumentum, amelyet Vütke úr önök elé terjesztett, a kínai kormány szempontjából is érdekes. A kínai kormány a gazdaság reformjára tett ígéretet. Ez nem csak a kínai gazdaság miatt fontos, hanem általában véve a külföldi vállalkozások miatt. A dokumentumot mi támogatjuk, és úgy gondoljuk, hogy mindannyiunk érdeke az, hogy Kína ne hagyjon fel a reformmal, továbbra is haladjon ezen az úton, és foglalkozzon a túlkapacitás, mint az átláthatóság problémájával is. Köszönöm, és akkor most Vitke úr kap szót. Köszönöm szépen. Pekingben a piacgazdaság, valamint befektetésekkel kapcsolatos kérdések, stb. stb. Akkor, amikor a kínai ö, tárgyaló partnereinkkel beszéltem, akkor nem az volt az érzésem, hogy itt megtorlásról volt szó, hogy ha nem kapják meg a piacgazdaságot. De ha megkapják ezt a státuszt, 2001-ben ugye elhangzott, hogy erre szükség van, és hogy ők hajlandóak is a megfelelő úton haladni, hogy eljussanak ehhez a státuszhoz. A beruházási megállapozás az valami olyasmi, amely védeni a kínai vállalatok érdekeit az Európai Unióban. Amikor én a kínaiakkal tárgyaltam, akkor nem láttam volna azt, hogy kapcsolatot teremtettek a piacgazdasági státusz és a megállapodás között, tehát nem mondták azt, hogy ha nem kapjuk meg a státuszt, akkor nincs megállapodás. Ami a One Belt One Roadot illeti, egy korábbi miniszter, miniszter helyettes azt mondta, hogy a túl sok acéltól, stb. való mm, megszabadulása, a túlkapacitás leépítése, az nagy magnitudójú, de Kazasztán, Kirgisztán felé exportálhatnak, a kapacitás viszont túl nagy, és lehet, hogy ezek az országok nem lesznek hajlandóak engedni, hiszen szükség van ezekre az anyagokra ahhoz, hogy pályaudvarokat építsenek, stb. stb. Ez a One Belt One Road egy politikai rendszer, de még nincs tartalma, és nincsenek is hozzákapcsolódó projektek a túlkapacitás, túlzott kapacitás problémáját úgy oldhatjuk meg, ha mm, az adórendszert megváltoztatnánk. Kilenc vizsgáltunk volt, vegy, vegyszeripart is megvizsgáltuk például, tehát itt nem csak az acélról van szó, az anyagot meg tudom, el tudom küldeni elnök úrnak. Ami a kínai hatóságok talmányait illeti, igen, vannak ilyenek. A WTO kritériumainak Kína eleget tett, és ez valami olyasmi, hogy végül is mi ezt meg tudjuk kérdőjelezni, ha egy 400 oldalas tanulmányt írunk, mi magunk is, de ez azért nem változtat a lényegen. Három-négy évvel ezelőtt megkérdeztük a vállalatainktól, hogy mennyit veszítenének a helyzet miatt, és hogy a pia- ha az, hogy nem tudnak hozzáférni a piachoz, az milyen költségeket jelent el számukra. A vállalatok 70 milliárdnyit vesztenek azért, mert nem tudnak hozzáférni a kínai piachoz. Ami a hamisítást, termékhamisítást illeti, Hát a nagyon rosszból kevésbé rossz helyzeté változott ez a helyzet. Még mindig nagyon sok a, a hamisított termékek 80%-a továbbra is Kínából származik, az Európai Unióba belépő termékek 80%-a Kínából vagy Hongkongból, és érint ez bennünket azért, mert kis játékosok vagyunk, az esetek 92%-a kínai IPR szellemi tulajdonjoggal foglalkozó bíróságon van, de itt kínaiak, egy, kínaiakkal pereskednek. A kínaiak magukat védeni tudják, az igazi ö, veszteség nagy, viszont a bíróságok egyre jobbak, csak az azutáni végrehajtása kérdéses a dömpingmars kiszámítása, ha nem piacgazdaságról van szó, eh, hozzám intéztek ezt a kérdést, de jobb lenne a bizottsághoz intéznék, ők az illetékesek. Hát, ha megnézzük a piacgazdaságokból származó importot, akkor nem kell túl sokat számolnunk. Az olyan piac, mint Kína, nem számít piacgazdaságnak, hát Kína egy nagy versenytársat jelentő ország, de én nem tudom megválaszolni azt a kérdést, hogy hogyan kell kiszámolni az említett arányt. Ami a befektetésekről szóló megállapodást illeti, hát elég furcsa. Mi mindig kérjük ezt, aztán nem használjuk. Biztonságban érezzük magunkat, mert megvan ez a megállapodás, de aztán közben kiderül, hogy ez nem annyira releváns. A vállalatok a megtorlástól félnek, ha valaki a kínai kormány szeretné beperelni, akkor ennek nem lesz túl nagy hatása. Néhány vállalat elgondolkozott azon, hogy különböző kormányhivatalokkal szemben, vagy minisztériumokkal szemben eljárást indít, de aztán a, felhagytak az elképzeléssel. A nagyvállalatok tudják, hogy hogyan oldják meg az ilyesfajta gondokat, döntéshozókkal mi is tartjuk a kapcsolatot, különböző garanciákra van szükség. Közelmúltban volt egy ügy, egy orosz olajvállalat majdnem beperelt egy kínai testületet, de azért a kisvállalatoknak nincs meg az eszközük arra, hogy eljárjanak, lehet, hogy itt akadémiai vitát folytatunk. Mi azonban úgy érezzük, hogy jobb, ha van egy olyan rendszerünk, amelyhez fordulhatunk, és nem állunk védtelenül az ellenfélel szemben. Hát kérdés, hogy majd tudjuk-e használni, mostanáig ezt nem használtuk. Ami a megtorlást illeti, hogy ha a piacgazdasági státusz nem kap ki, akkor mi lesz? Mm, az én pekingi kollégáim napirendjén ez nem szerepel kiemelt helyen. Mi Kínába exportálunk, és kínai dömpingesetek áldozatául esünk, de a Business Europe tagjai itt jobban aggódnak a, az Európai Unióba irányuló kínai exportok miatt. Ami a túlkapacitást illeti, az az, ami miatt aggódunk. Az, hogy Kína milyen megtorlást fog alkalmazni hogyha nem kapja meg a piacgazdasági státuszt? Hát nem tudom. Hát az egyetlen megoldás az lenne, hogy elmegynek Genfbe, vagy eljárhatnak másképp is, mint például, ahogy Norvégiával szemben eljárt Kína néhány évvel ezelőtt. De, mint mondottam, 2016 a rossz hírek éve Kína számára és nem tudom, hogy a G20-akon mi lesz majd. Esetleg majd inkább jobb hírekre szeretnének összpontosítani, vagy nem. Hát mindesetre én nem vagyok túl optimista. Köszönöm, Vütke úr, mint mindig, nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, és nagyon informatív volt ez a munkánk számára. Köszönöm szépen még egyszer. Dear colleagues, coordinate Kedves kollégák, a koordinátori lést mindjárt megkezdjük. Ez azt jelenti, hogy mindenki mást megkérek, hogy hagyja el a termet. Ha lehet gyorsan.